please? Can I ask the press to... Kérem a sajtót, hogy most már engedjék meg, hogy elkezdhessük az ülésünket. We give you 15 second and then... 15 másodpercet kapnak, de aztán utána tényleg el kell kezdenünk a munkát. I would uh, like to ask... Uh szeretném megkérni, akik, azok, akik itt vannak, hogy ne foglalják el mások helyét. Egy másik teremben is nyomon lehet követni az eseményeket, illetve az interneten is, a webstreaming által. I would ask the press. Kérném a sajtó képviselőit, hogy hagyják el a termet. Please, now. The colleagues want to see the Cannot sit in front of members, please. Kérem, ne üljenek a képviselők elé. Please. Kérem, szeretnénk megkezdeni a meghallgatásunkat. mindenkit üdvözlök. Először is szeretném üdvözölni a biztos jelöltünket, Jonathan Hilt, akit most meghallgatunk az Econ szakbizottság előtt. Bizonyára tudják, hogy a meghallgatás célja az az, hogy az Európai Parlament a szerződéses jogát gyakorolhassa és megszavazhassa később a bizottságot, és ezáltal, ez a meghallgatás által tudjuk majd a bizottságban értékelni azt, hogy a bizottság, biztosi jelölt fel, eléggé felkészült -e arra, hogy a bizottság tagja legyen, és el tudja végezni a rákilót feladatokat. Szeretnék arra emlékeztetni, hogy megfelelve a eljárási szabályzat 16-os függelének megfelelően a parlament a biztos jelöltet általános kompetenciája, európai elkötelezettsége, független, személyi függetlensége, illetve tudása alapján ítéli meg, azon tudás alapján, amely a tercajához kötődik, de figyelembe veszük a politikai prioritásokat is az új bizottság kapcsán. Szeretnék arra emlékeztetni, hogy a meghallgatás előtt a biztos jelölt már írásban megválaszolta az előkészítő kérdéseket, és az írásos válaszokat minden nyelven megkapták a képviselők. Megfelelve az ide vonatkozó eljárásnak a jelölt benyújtott egy vagyonnyilatkozatot is, és a arról informálta bennünket, hogy ezzel kapcsolatban semmilyen fajta észrevétel nem volt. Most pedig hadd mondjam el, milyen lesz a vita struktúrája. A biztos jelölt egy bevezetőt tarthat 15 percben, utána kap még 5 percet az ülés végén, hogy eh, egy záróbeszédet tartson. A bevezető után lesz idő arra, hogy 45 kérdést tessenek fel a képviselők három perces csoportokban. Egy perc kérdés, két perc válasz. Először a politikai frakciók következnek, majd a függetlenek. Szeretnék mindenkit arra emlékeztetni, hogy a három perces időtartamot nagyon szigorúan be kell tartani, mert hogyha nem, akkor megvonjuk a szót a képviselőktől is, illetve a biztostól is, ha tovább beszél. 23 nyelven van tolmácsolás, és így minden felszólaló a saját anyanyelvét alkalmazhatja. Szeretnék mindenkit arra emlékeztetni, hogy gondoljanak arra, hogy amit mondanak, azt tolmácsolják, és ezért ne beszéljenek túlságosan gyorsan. Szeretnék mindenkit arról tájékoztatni, hogy a parlament internetes oldalán közvetítjük ezt az ülést, és videófelvétel is készül erről, ez már megtekinthető ugyanezen az oldalon. Mielőtt megadnám a szót a biztos jelöltnek, hadd emlékeztessem önöket arra, hogy milyen feladatok várnak, hogy azok a feladatok, amelyek a biztos jelöltre várnak, azok nagyon fontosak számunkra. Pénzügyi stabilitás, pénzügyi integráció, piaci bizalom, hatékonyság, és a pénzügyi reformok végrehajtása, illetve a bankuniót, az egységes szabályzat könyven, könyv, illetve a vállalatok számára a befektetések megkönnyítése, és számunkra a legfontosabb az az, hogy mit gondol mindezekről a biztos jelölt. Kérem a biztos jelölt urat, Hill urat, hogy tartsa meg a bevezetőjét. Grazie tante. Egrigio. Grazie tante, Egrigio presidente. Kedves uh, hölgyeim és uraim, amikor uh, Jean-Claude Juncker úrtól megkaptam ezt a tárcát, akkor azt mondta, hogy Shakespeare nyelvét beszélem. Most tőlem tehető legjobb formában megpróbálom kifejezni magam anyanyelvemen, de először is Molière nyelvén vagy legalábbis eh, ahhoz hasonló nyelven. Szeretnék köszönetet mondani önöknek azért, hogy meghívtak ide a mai ülésre. Ezen kívül szeretnék köszönetet mondani azért, hogy nagyon sok időt rám szántak önök közül sokan a meghallgatást megelőzően. Ma három fő kérdésre szeretnék választ adni. Az első, miért szeretném megkapni ezt a tárcát, második, milyen tapasztalattal rendelkezem ezen a területen, a harmadik, hogyan fogom megközelíteni ezt a feladatot, hogyan birkózok meg vele, azzal a feladattal, amely rendkívül fontos a munkahelyek, illetve a növekedés szempontjából, és ezáltal nagyon fontos az európai állampolgárok számára. Tehát miért is szeretném megkapni ezt a tárcát? Nos, azért, mert én is részt kívánok venni abban, hogy a két előttünk álló nagy kihívásnak megfeleljünk, választ adjunk ezekre. Az egyik a bizalom képítés Európában az állampolgárok között, illetve a másik az, hogy ismét munkahelyeket és növekedést teremtsünk a gazdaságban. Személy szerint azt szeretném, hogy Nagy-Britannia részese lehessen egy sikeres Európai Uniónak, hiszen ez fontos Nagy-Britannia számára, és szerintem ugyanígy fontos az Európai Unió számára. A szüleim generációja háborúban élt, és megosztott Európában nőttek fel, illetve abban nőttünk fel a mi generációnk, félve a nukleáris megsemmisüléstől. Amikor leomlott a vasfüggöny, merre fordultak az új demokráciák? Az Európai Unió felé, és helyesen reagáltunk erre a kérésre. Tehát igen, a közös európai érdekek érdekében kívánok dolgozni, és azt szeretném, hogy az országunk továbbra is részese legyen egy olyan unióban, uniónak, ahol 500 millió ember közös értékeket képvisel, együtt él, együtt dolgozik, együtt kereskedik, és közös kihívásoknak felel meg. Nézzük, mit hozok én ehhez a tárcához. Egy kis üzletember fél vagyok, tanár, fél karrieremet munka, a kormányban töltöttem, illetve tanácsadóként dolgoztam Kenneth Clark mellett, majd John Major mellett, ez az 1980-as és 90-es években. Majd létrehoztam a saját vállalkozásomat, tehát tudom, hogy milyen egy versenyképes, egy, egy, egy versenyszerű környezetben működni. Négy évvel ezelőtt léptem ebből ki, amikor a brit kormány minisztere lettem, és apropó azóta minden részvénytől megszabadultam, tehát nem vagyok már részvényes, semmilyen tanácsnak nem vagyok tagja, semmilyen igazgató tanácsnak, tehát úgy úgy gondolom, hogy nem áll fenn semmilyen összeférhetetlenség. 2010-ben oktatási miniszter lettem, és az volt a feladatom, hogy az oktatás területén az adott generáció legnagyobb reformjait teljesítsem ki. A brit kabinet tagja lettem, illetve a koalíciós kormány tagja a Lordok házában, a Lordok háza az a kamara, amely módosítja a törvényeket, illetve részletes felülvizsgálatot biztosítja, nagyon sok szakértővel dolgozik. Egyetlen pártnak sincs többsége, a legnagyobb párt a szavazatok 28%-ával rendelkezik. Tehát egyetlen egyféleképpen lehet erőlépni, ez pedig a konszenzus kialakítása, illetve a pártközi együttműködés. Tehát összetett politikai összetett reformokat sikerült megvalósítani politikai környezetben, konszenzust alakítottunk ki, és a munká, munkahelyet, illetve a feladatokat, a növekedést gyakorlati szempontból is értelmezem. Hogyan kívánok megfelelni ennek a fontos feladatnak. Hát együttműködve Irgi Katainennel, Valdis Dombrovszkisszel, illetve Pierre Moszkovicivel és a többi biztossal, Tovább kívánom vinni azt, amit már kialakított Michel Barnier, illetve ez a szakbizottság, és megpróbálok meggyőzni arról, meggyőződni arról, hogy egy megfelelően szabályozott pénzügyi szolgáltatási ipar, ipart folytatunk, illetve működtetünk továbbra is. Hatalmas, elő, hatalmas kihívás volt és eredmény, hogy a pénzügyi rendszert sikerült helyreállítani, akkor, amikor a válság tombolt. Természetesen ennek központi eleme a bankunió, amely egységes szabálykönyvön épül mind a 28 tagállamra vonatkozóan. Amennyiben megkapom ezt a tárcát, szeretném a kirakó további részeit helyreállítani és meggyőződni arról, hogy stabilitást hoz a bankrendszerünkbe, hiszen mindannyian ezt kívánjuk. Igen, egy olyan országból jöttem, amely nem része a bankuniónak, azonban a válság rámutatott arra, hogy a 28 tagállam függ egymástól. Egy erős bankunió fontos mindannyiunk számára, és minden tőlem tehetőt megteszek annak érdekében, hogy ez az Európai Unió zászlós hajója legyen. Megegyeztünk abba, hogy nem lehet visszatérni a válság előtti időkhöz. Nem lehet vadó kockázatokat vállalni, amely súlyosan érinti a munkahelyeket, illetve az életszínvonalat. Nem lehet visszatérni arra, ahhoz az időhöz, amikor az adófizetőknek kell kimenteniük a bankokat. De abban is megállapodtunk, hogy a következő esztendőkben új lendülettel kell összpontosítanunk a munkahelyekre, illetve a növekedésre. Továbbra is ébernek kell lennünk a kockázatokat illetően, azonban nem számíthatunk arra, hogy ugyanolyan jellegű primér jogszabályokat hozunk, ugyanolyan mennyiségűt a következő öt esztendőben, és egyébként is a jó szabályozásnak stabilitást és szigorúságot kell biztosítania. Ugyanakkor Hogyha azt látjuk, hogy nem sikerült mindig kialakítani az egyensúly helyzetet, akkor kiigazításokat kell tennünk. Lehet, hogy lesznek olyan területek, ahol hiányosságok mutatkoznak, vagy olyan területek, ahol finomra hangolásra van szükség azért, hogy a beruházások könnyebben menjenek. Ez nagy kihívás, ez áll a, a tőkepiaci unió középpontjában, hogy hogyan növeljük a beruházásokat, különösen a KKV-kat illetően, mi, miközben a szabályozás hatékony marad. Ezen belül öt fő prioritást határoztam meg saját magam számára. Az első az, hogy megvalósítsam azt, amiben már megállapodtunk. Ez önmagában is hatalmas feladat, delegált és végrehajtási aktusok segítségével fogjuk ezt megtenni. Gondolok itt a MIFID 2-re, a bankunión belül, illetve a Solvency 2-re. Második feladat a nagy kockázatoknak, kockázatokkal szembe kell nézni, és előre kell vinni a jelenlegi tárgyalásokat, gondolok itt a pénzpiaci alapokra, benchmarkokra, a strukturális reformra. Ezen kívül minden további kockázatra oda kell figyelnünk, amelyek esetleg egy nem, egy nem megfelelően működő bankszanálási rendszerből adódhatnak. Ezen kívül a nemzetközi standardoknak és elveknek kívánok megfelelni, és megpróbáljuk a kockázatokat kizárni. A többi G20 országgal együtt kívánunk működni, és különösen a szabályozási együttműködést szeretném elmélyíteni az USA-val. Negyedsorban a tőkepiaci unióra vonatkozó javaslatokat fogjuk megfogalmazni. Ez mind a 28 ország számára egy hatalmas projekt, a cél pedig egyértelmű. Szeretnénk felszabadítani a tőkét Európa szerte, és az európai üzletek és KKV-k szolgálatába állítani. Szükség van arra, hogy megszűnjön a bankfinanszírozástól való függőség, és új alternatív finanszírozási forrásokat találjunk. Először is elemezni kell a problémát, majd az előrehaladás akadályt feltárni, de azt hiszem, hogy már ki körvonalazódnak a prioritások, mint például a magas minőségű értékpapírosítás, illetve a KKV státuszával kapcsolatos információk fejlesztése és a hosszú távú európai beruházási alapban kapcsolatos megállapodás. Ötöt sorban szeretnék feltárni azt, hogy az egységes piac hogyan állítható az állampolgárok szolgáltába. Az elmúlt öt esztendőben teljesen helyesen a nagy strukturális és intézményi reformokra összpontosítottunk. A következő öt remélhetőleg a távcsövet másik irányba fordíthatjuk, és megnézhetjük, hogy hogyan lehet megnyitni a jobb piacot, hogyan lehet átlátható, megfizethető lakossági termékeket biztosítani. Tudom, hogy sokan ebben a házban a fogyasztói érdekek mellett töltek ráncsát, és támogatni fognak majd a következő esztendőben. Ezen kívül a digitális és elektronikus fizetési módszerekre is oda kell figyelnünk, hiszen ez a költségek, illetve a használat terén előnyöket hozhat, de ezeknek biztonságosnak és megfelelően szabályozottnak kell lenniük. Van egy nagy átfogó téma, amely, és ez pedig az átláthatóság. Ez rendkívül fontos, arra vonatkozóan, hogy mit várunk el a pénzügyi intézményektől, hiszen tudniuk kell, hogy milyen kockázattal kell számolniuk, és erről tájékoztatniuk kell a fogyasztókat, a felhasználókat, az ellenőrzőket is tájékoztatni kell, és itt nagyon kemény átláthatósági követelmények vannak az összes szabályokban, ez teljesen helyes, hiszen a bizalmat helyre kell állítani. Végül nézzük, hogy hogyan fogunk együttműködni, hogyan fogok én együttműködni önökkel, hogyha megkapom ezt a portfóliót. Nos, még egyszer hangsúlyozom az átláthatóságot. Nyitottan közelítek a szakbizottság felé, és minden találkozóm transzparens átlátható lesz. Sok tárgyalópartnerrel nyitottan eszmecserét folytatunk, azért, mert nem hiszem, hogy vákumban működhetünk, és a külső tárgyalásokról beszámolok, ugyanúgy, mint ahogy ezt az elődöm tette. Azt hiszem, hogy ez létfontosságú, hiszen a megfelelő kapcsolatot kell kialakítani, kiépíteni önökkel. Amikor Strasbourgban jártam a minap, Michel Barnier-val vacsoráztam, és akkor tanácsot kértem tőle. Nagyon sok hasznos ötletet javasolt, de egy dolgot hangsúlyozott. Mindig, mindig tartsd észben, mondta, hogy milyen fontos a parlamenttel való kapcsolatod. És ez egy olyan tanács, amelyet eh, megszívlelek, és amelyet követni fogok. Tudom, hogy Jean-Claude Juncker elnök jelölt nagyon nagy felelősséget rót rám akkor, amikor ezt a portfóliót ajánlotta számomra, hogyha megerősítenek ebben a pozícióban, olyan európai biztos leszek, amely, aki az általános érdekeket védi, egy olyan európai biztos, amely mind a 28 tagállamot képviseli, egy olyan európai biztos, aki sosem feledkezik meg arról, hogy felelősséggel tartozik ennek a parlamentnek a tagjai iránt. Köszönöm szépen! Thank you. Thank you, Mr. Commissioner Designate. Now we start. Köszönöm szépen, biztos jelölt úr. Akkor most kezdjük a vitát. A néppárt nevében az első kérdező Burkhard Bálz úr. Na. Nagyon szépen eh, köszönöm elnök úr, Lord Hill. Benne eh, egy-két kérdésem, amelyek eh, általános jelentőségűek. Először is az Európai Unió pénzügyi intézményei ezek eléggé komplexek, a delegált jogi aktusok, a technikai standardok, ezek a kkv számára teszik azt nehézé, hogy megfelelő jó üzleti modelljük legyen. Az Európai Bizottság kötelezett az arányosság irányába, viszont az arányosság záradékát meg kell tölteni azonban élettel is. Ezért kérdezem, hogyan kívánja azt biztosítani önt, mint jövőbeli biztos, hogy ez az arányosság elve, ez ne egy külön szabály legyen, hanem ez legyen az igazi szabály. Van még egy másik kérdésem, ez a hatástalományra vonatkozik, a parlament már régóta követeli a pénzügyi szabályozás akkumulált hatékonyságával kapcsolatban ezt a, tan- ezt a tanulmányt. Ezek nagyon fontosak lennének, hogyan kívánja ön ezt jövőbeli biztosként ezt a hatástanulmányt kezelni. Köszönöm. Commissioner designate. Uh, thank you, Mr. I think you... Köszönöm szépen, Balz úr. Nagyon fontos pontokat vetett fel. Az egyik az az, hogyan lehet jó egyensúlyt teremteni a rendelet kapcsán, és hogyan lehet azt biztosítani, hogy átfogóan legyen egy olyan rendelet, amely arányos, és amelynek a hatékonyságát minden szektorban nyomon követhetjük. Ami az arányosságot illeti, én ezt úgy tenném fel, hogy milyen fajta egyensúlyt hozunk létre egyeteműen, szükség van olyan rendeletekre, olyan szabályozásra, amely működik, viszont nem szabad azt gondolni, hogy minden vállalkozás ugyanolyan méretű, és ezért nem lehet egyforma megközelítést alkalmaznunk. Teljes mértékben igaza van abban, hogy az arányosság nagyon fontos. Ami pedig azt illeti, hogyan lehet kiszámolni a szabályozás hatékonyságát. Most ez egy nagyon fontos téma, és hogyha biztos leszek, akkor ezen szeretnék mindenképpen elgondolkodni. Az Ekon Szabizottság számos tagjával találkoztam, beszéltem velük, és feltették azt a kérdést, hogy nem lenne jó az, hogyha egy inkább egy jobb, jobban átfogó, egy több területet lefedő szabályozás lenne. Én úgy gondolom, hogy nem rossz ez az elgondol, elgondolás. Az egyik kihívás a szabályozás kapcsán, és mindenképpen szeretnék majd ezzel foglalkozni, ez egy nagyon komplex terület, ugyanis itt nagyon sok tevékenység folyik különböző területeken, és meg kell vizsgálni azt, hogy az egyik területnek milyen hatása van a másik területre. Tehát mindenképpen ezzel én foglalkozni kívánok, amennyiben megerősítenek. Köszönöm szépen. Eliza Ferreira, a szocialista frakció képviseletében a következő. Köszönöm szépen, elnök úr! Angolul szeretnék szólni, hogy könnyebben beszélhessünk egymással. Köszönöm, hogy eljött ide hozzánk. Biztos jelölt úr, írásos válaszában a parlamentnek azt írta, idézem, nem tudja egyhangúan, egyoldalúan elkötelezni magát semmiféle kezdeményezés javaslata mellett. Ugyanakkor az Európai Bizottság, amelynek tagja kíván lenni, aktívan részt vett a bankunió kiépítésében, mégpedig konstruktív együttműködés keretén belül ezzel a parlamenttel, ahogy ezt talán ön is tapasztalta. Ez a bankunió három pilléren nyugszik. Az egységes felügyeleti rendszer már elkészült, és az egységes megoldási rendszer is. Most már csak a harmadik pillér hiányzik, a közös garancia a betétekre, amelyek nélkül nincs bankunió. Kérdésem tehát a következő. Lesz javaslata ez irányban, amely a hiányzó részt jelenti a bankunióban? Ha igen, akkor 2015 vége előtt kerül -e erre sor, és az ilyen jellegű program milyen struktúrával rendelkezne? Köszönöm. Köszönöm a kérdést. Nagyon örülök, hogy lehetőségem nyílik beszélni erről a fontos kérdésről, a bankunióról, hiszen ez nagyon fontos része a jövendőbeli munkámnak. És ahogy ön is említette, az első prioritás nyilván az, hogy a hiányzó részét beillesszük a kirakó játékba, hogy megfelelő intézkedésekkel rendelkezzünk, működjön ez az alap, amiről beszéltünk, Ezen kívül lesznek úgynevezett backstop megoldások is, ami a garancia programot illeti. Tudom, hogy heves viták folytak az elmúlt hónap során ebben a szakbizottságban erről. Azt gondolom, hogy én úgy közelíteném meg ezt a kérdést, hogy prioritásként azt kezelném, hogy az eddig tervezett ö, programokat ö, vezessük be a garancia területén. Ami a javaslata irányuló kérdését illeti, nem hiszem, hogy megígérhetem, hogy 2015 vége előtt erre sor kerül. Azonban, ha követjük a javasolt utat, meglátjuk, hogy hogyan alad, és az elkövetkezendő évek során meglátjuk közösen a parlamenttel együtt a jövőben, hogy hogyan tovább. Szerintem lesz erre sok alkalmunk. Köszönöm. Készvényben következik az ARC nevében. Üdvözlöm, Lord Hill. Nos, nem Vance Hill, hanem angolul fogok beszélni természetesen. Számos kérdésem lenne a piachoz kapcsolódva, de ezt inkább majd később tenném fel. Figyelembe véve azt, hogy mm, két hete ismerjük azt, hogy ön a jelölt, és meghallgattam azt, hogy miket mondogatnak a folyosókon, és mindig is azt hallottam, hogy az ön önéletrajza kapcsán volt két cég, amelyet ismertek az emberek, a Leble és a Kottinger kommunikációs cég, és volt még egy harmadik cég is, ezzel kapcsolatban örülnénk, hogyha nyíltan beszélne erről, és örülnénk, hogyha elbesz, elmondaná azt, hogy milyen szerepe volt ezekkel a cégekkel kapcsolatban, és hogy valamelyik mindig kapcsolat ezekkel a cégekkel. Válasz. Örülök annak, hogy esélyem nyílik arra, hogy beszéljek erről a Consultants cég volt az én saját cégem. 88-ban indítottam ezt el. Ami a vállalkozásomat illeti, elmondhatom, hogy nagyon büszke voltam arra, hogy ezt létrehoztam. Alulról kezdtük, alkalmaztunk embereket, adót fizettünk, Nyolc évvel ezelőtt eladtam ezt a céget, és négy és fél évvel ezelőtt elhagytam ezt a céget, így nincs semmilyen kapcsolatom velük, amikor arra kértek, hogy oktatási miniszter legyek a brit kormányban, akkor felhagytam ezzel a vállalkozással, kiléptem innen, voltak részvényeim, ezeket megtartottam akkor, amikor miniszter voltam, brit miniszter voltam, ezeket be is vállottam a szabályoknak megfelelően. Mivel nem szeretném azt, hogy bármilyen fajta összefértetlenségem van, ezért amikor jelöltek, még aznap intézkedtem arról, hogy ezeket a részvényeket eladhassam, ez nagyon gyorsan meg is történt. Tehát ezek már nincsenek meg, minden kétséget elosztva, eloszlatva szeretném mondani, hogy az összeférhetetlenség kérdés nagyon fontos, ezt nagyon komolyan kell kezelnünk. A legfontosabb ezzel kapcsolatban az az, hogy van-e valakinek bármilyen fajta pénzügyi érdeke akkor, amikor döntést hoz. Biztosként nincsen semmilyen részpényem, nem vagyok tagja semmilyen igazgatói tanácsnak. Gulár. Köszönöm szépen, most az ALDE képviseltében Szilvi Gullár következik. Köszönöm, elnök úr, köszönöm, biztos úr, én nem fogok angolul beszélni, mert idézni fogom önt. Ön azt mondta, hogy kettős többséget szeretne az Európai Bankhatóságnál, ahol is arra van szükség, hogy a tagállamok az SSM keretén belül többséget alakítsanak ki, az eurozóna, illetve az azon kívüli tagállamoktól idézek, amely már működik, és most úgy tűnik jól, anélkül, hogy a beruházási bank hatékonyságát csökkenteni vége az intézetnek. Elfogadná-e azt, hogy továbbra is így működjön egy rendszer, vagy széles körülben, Szerintem legalábbis hézagokat vagy fragmentációt okoz a, a piacon. Köszönöm. Elnézést kérek először is azért, amit tettem Molière nyelvével a webvezetőmben. Elnézésüket kérem, főleg a francia anyanyelvűektől. Nos, ami kérdésének lényegét illeti. Az a megoldás, az a sajátos megoldás, amelyet végül is elfogadtak a bankunión belül, bizonyos körülmények, sajátos körülmények között születtek, ezek működnek, és szerintem legalábbis információim alapján jól. Válaszom a kérdésére, azt hiszem, hogy eléggé rövid lesz, nevezetesen, hogy modálként tekinthetem-e, vagy más területekre kiterjeszteném-e. Én azt gondolom, hogy ez sajátos körülmények között jött létre a bankunió céljából, és hát mindenféle ehhez kapcsolódó jellemzővel köszönöm. Uh, Commissioner Designate. Um, in... Matt Carthy képviselő. A tanács megen, megállapodott abban, hogy megszakítják az állam, illetve a bankkérdések közötti kapcsolatot az ír eh, példa azt mutatta, hogy nagyon sok pénzt elvettek az ír emberektől a bankrendszer érdekében. Írország van az EU népesség mint egy 1%-a fizette meg a 40%-át ezeknek a pénzeknek. Hogyha ön biztos lesz, és nagyon fontos gazdasági portfóliója lesz, ezért azt kérdezem öntől, hogy elviekben támogatja-e az ír, illetve esetlegesen más kormányok azon kérését, hogy legyen egy retrospektív kapitalizáció, tőkésítés a bankok kapcsán, a gazdasági felelőtés érdekében Európában? Well, thank you for the... Válasz, köszönöm szépen. Én nagyon is tudom, hogy mennyire fontos és érzékeny ez a kérdés az írek számára, és tudom, hogy milyen nehézségeket kellett megélniük akkoriban. Azt is tudom, hogy ez egy olyan kérdés, amit eh, nagyon intenzíven megvitattak az eurózóna tagjai azt mondták nekem, hogy jogi szempontból erre lehetőség van az Európai Stabilitási Mechanizmus kapcsán, tehát itt lehet retrospektív módon tőkésíteni bankokat, viszont attól tartok, hogy nem tudom megadni önnek azt a fajta bátorítást, amit szeretne, ugyanis ezt a kérdést esetenkénti alapon kell kezelni. Ezen kívül az euró tag országok számára egyhangú döntést kellene hozni, de ahogy ön is jelezte, ez egy olyan terület, ahol a kollégáim, a kollégám Moszkovicsi úr lesz a fő szereplő, de hogyha ezzel kapcsolatban bármi történik, én mindenképpen azon leszek, hogy ezt figyelembe vehessük. És ahogy mondtam, a tagállamok figyelembe véve esetenkénti alapon fogunk dönteni. Greens, Köszönöm szépen, Sven Gigot következik a zöldek nevében. Szeretettel üdvözlöm A Maastrichti szerződések tárgyalása óta a Nagy-Britannia, illetve az EU kapcsolata eléggé lehűlt, és az európai elkötelezettségéről kérdezném én önt. Ön személy szerint mit tett, közszereplőként mit tett akkoriban, hogy Nagy-Británia és az Európai Unió egységesülési folyamátát erősítse? 1700 lobbista tevékenykedik itt eh, az Európai Unióban, 700 eh, pénzügyi szervezet lobbizik itt. A londoni City örömmel üdvözölte az ön jelölését, Ön maga is eh, alapított egy lobbista céget. Felmerül a kérdés, hogy nem kerül-e így be egy elefánt a porcelánboltba? Milyen fajta uh, pénzügyi intézetek számára dolgozott ön, közvetlenül vagy közvetve a cége, cégén keresztül? Um, first of all... Először is, ami az elkötelezettségemet illeti az iránt, hogy Nagy-Britannia aktív része legyen az Európai Uniónak. Nos, pontosan ezért szerettem volna magamra vállalni ezt a munkát. 25 évre visszatekintve, ez egy negyed évszázad, a Maastrichti tegyelások során a Downing Street 10-ben voltam, 10 voltam, Kenneth Clarknak dolgoztam, részt vettem az európai ügyekben, és tudtam, hogy mennyire fontos és mennyire érzékeny politikailag ez a kérdés, tehát 25 éve már ezzel foglalkozom, és nagyon egyértelmű a nézetem ezzel kapcsolatban, ez pedig az, hogy az EU érdeke az, hogy Nagy-Británia tagja legyen az EU-nak, és a Nagy-Británia érdeke is az, hogy EU tag legyen. Ami a második kérdését illeti, ami a második kérdését illeti, a vállalkozásaimat illetően, erről már szóltam, szeretném hangsúlyozni, hogy négy és fél évvel ezelőtt elhagytam ezeket a cégeket, és ez kétszer annyira hosszú idő, mint amennyit a bizottság követel meg. Tehát ennyivel, ennyi, két, kettővel ennyi több időt hagytam el ezt a céget, mint amit megkövetelnek. Én megértem, hogy vannak aggályok, megértem, hogy az állampolgároknak is vannak aggályaik, ezzel kapcsolatban attól tartanak, hogy valaki a saját érdekeit szolgálja itt, viszont én nem ezért jöttem ide. Nem tudom, hogy mi lesz a jövőben. Nem a londoni city képviselem, hanem az európai érdekeket kívánom képviselni, a helyes döntéseket szeretném meghozni, annak érdekében, hogy hatékony szabályozás legyen, és stabilitás legyen, és ezáltal az egész EU érdekét szeretném szolgálni. És szeretném, hogyha a szabályozások logikája mindenhol érvényesülne. Now for the FDD Stephen. Köszönöm szépen. Az FDD nevében Stephen Wolf. Jó napot kívánok, Lord Hill! Nagyon örülök, hogy egy ilyen magas beosztású britet hallunk, ez elég ritkán fordul elő itt. Amikor a Lodokházába kinevezték, igazán tetszik nekem ez. Amikor a lótok házába kinevezték a királynőnek, meg királynőre felesküdött. Hogyha itt megerősítik posztjában, akkor teljesen függetlennek kell lennie feladatainak elvégzése közben az unió érdekében, nem szabad semmiféle kormány utasításait sem keresnie, sem követnie, semmilyen intézménytől, sem testülettől. Ez lehet, hogy konfliktust okoz a két esküje között. A King James, James király Bibliájából idéznék, az embernek nem lehet két urat szolgálni. Most akkor ön kit szolgál? Meg kell mondanom, hogy utolsó munkahelyemen az egyik legnagyobb kiváltság az volt, hogy találkozhattam ő a királynővel. Ez volt az egyik legnagyobb privilégiumom az életemben. Egyáltalán nem hiszem, hogy ő felsége úgy gondolná, hogy érdekellentét van a neki tett esküm és a között, hogy remélhetőleg majd ezt megtehetem itt is, hogy biztos legyek. Egyáltalán semmiféle ellentétet itt, vagy összeegyeztethetetlenséget nem látok. Thank you. Now for the non-script, Gerolf Annemans. Köszönöm szépen, Gerolf Annemans következik a függetlenektől. Pardon, uh, but I'm still have this political question, Mr. Hill. Politikai kérdéssel fordulok önhöz, Hill úr. Ez pedig az, hogy miért nem a halászati biztos lesz, vagy valami ilyesmi. Uh, Nagy-Britániában van uh, London City, és miért a pénzügyi biztonság kérdésére e, tárcájára választották önt ki, ugye ezek a kérdések hangzottak el. E, sajnálom, de a válasza ellentmondásos volt. Konkrétan a kérdésem a következő. Az eurozóna e, gazdasági helyzete, illetve a jelenlegi zsákutca, amelybe Európa jutott, azt halljuk az Egyesült Királyságból, hogy nem szabad olyan dolgokat egyesíteni, egységesíteni, amelyeket nem kell. Mi az ön véleménye, hogyha egységes piacot, pénzügyi piacot akarunk egyik oldalról, másik oldalról pedig ki akarunk maradni az unióból, például a pénzügyi unióból, a, az egységes valutából? Válasz, ami a kérdés első részét illeti, hogy miért engem választottak erre a portfólióra. Nos, Juncker úr hozta ezt a döntést, és büszkén válaszoltam a belém fektetett bizalomra, nagyon súlyos felelősségig kezek, és megpróbálok a tőlem telhető legjobb formában megfelelni ennek az Európai Unió érdekében. Amikor elfogadtam a nevezést, a kinevezést a brit miniszterelnöktől, akkor természetesen nem tudtam, hogy milyen portfóliót szánnak nekem. Tehát a halászat is lehetett volna. Nos, nem így történt, hanem a pénzügyi stabilitás, a tőkepiacok és a szabályozás tárcáját kaptam. Nos, azt hiszem, hogy tulajdonképpen ez az előző kérdés egyik verziója, tehát a feszültségekre kérdez rá, és hogy hogyan kívánom ezeket megoldani. Véleményem szerint az Európai Unió mind a 28 országának az az érdeke, hogy az EU sikert hozzon és növekedjen. Mind a 28 tagnak az az érdeke, hogy a bankunió is siker legyen, és ez nyitott mind a 28 tagállam számára, még akkor is, hogyha nem tagjai az egységes valutának. Természetesen felismerem, és ugye sokat beszélgettem ezekről a kérdésekről az elmúlt hetekben, felismerem tehát, hogy vannak feszültségek bizonyos kérdések esetében, természetesen, de azt hiszem, hogy a közös feladatunk, ha fogalmazhatok így, az az, hogy azon dolgozzunk, hogy ezeket a feszültségeket enyhítsük, kiegyenlítsük, és Például a bankunió esetében az eurozónán kívüli tagállamok ugyanolyan kényelmesen érezzék magukat az egyes kérdésekkel kapcsolatban, mint azok, akik az euróval rendelkeznek. Commissioner Designate. Gunnar Hakmar, köszönöm szépen. Az Egyesült Királyság nagyon fontos Európa szempontjából és a világ szempontjából is, és remélem, hogy ebben fontos szerepet fog játszani. Kettő kérdésem van. Az első az az, hogy ön hogyan látja a koordinációt az önfelelősségi köre, illetve Moszkovicsi biztos jelölt, illetve Katajnán eh, alelnök jelölt eh, illetékességi körök között. Hogyan fogják jelenteni, hogy kifelel miért, és hogyan fogják azt biztosítani, hogy hatékonyak lesznek, és szinergikus eredményeket hoznak létre koordinált munkának köszönhetően. Második kérdésem. Mindenki a tőkepiaci unióról beszél, de kevesen tudják ezt körülírni. Ön ezt hogyan tudná megtenni? Ez azt jelenti, hogy az európai pénzügyi piacok fragmentáltak, és ezért nem teljesítünk jól a teljes kapacitásunkat figyelembe véve, nem csak a pénzügyi piacok kapcsán, hanem a gazdaság egészét nézve is. Hogyan kívánja biztosítani azt, hogy a befektetések és a finanszírozások a növekedést, illetve az európai cégeket szolgálják? Válasz. Először hadd a koordinációról, ez fontos. Véleményem szerint itt az az elképzelés a biztos csoportok mögött, hogy koordinálva együttműködjenek, és ezt a munkát fogja ösztönözni majd az alelnök. Szerintem ez egy jó elképzelés, jó felosztani ezt, jó megszüntetni ezt a siló effektust, megpróbálunk így jobban együttműködni, hiszen rengeteg összefüggő kérdés van, monetáris unió, szabályozási kérdések, hogyan lehet növekedést, munkahelyeket teremteni, és úgy tűnik, hogy van értelme annak, hogy közös célt szolgáljunk. Tehát én teljes mértékben támogatom ezt. Hogy ez hogyan fog a gyakorlatban működni, tudom, hogy Jean-Claude Juncker Martin Schulznak intézett egy levelet, felvázolta az egyes alelnökök illetékességi körét. Az én válaszom az az lenne, hogy sok minden fog majd függni az emberek közti személyes kapcsolattól. Én mindenképpen szeretem, hogyha ez működne. Moszkovicsi, Katajnen, Dobrovski urakkal, kollégáimmal együtt, együtt fogok működni. Én teljes mértében támogatom ezt a megközelítést. Tudom, hogy ez nagyon fontos a parlament számára. Itt az elszámoltathatóságról van szó, tudni kell azt, hogy az ECON számára ki elszámoltható, kinek kell idejönnie, hogy elmagyarázzon kéréseket. Lehet, hogy itt mindennek meg lesz majd a saját felelőse, de úgy gondolom, hogy ez egy nagyon fontos része lesz majd a e, munkámnak. Nincs már sok időm, e, tőkepiac, mások is felvetették, talán majd felvetik ezt a kérdést mások, és akkor meg tudom válaszolni ennek is a kérdését. Köszönöm szépen, Jakob von Weizsäcker, szocialista frakció. Nem kérdezném a legjobb tanácsát Rankó claude Junckernek, hogy hogyan osztaná el a portfóliókat tapasztalatai alapján. Rátérnék inkább a bankunióra, illetve a kapcsolatára az unión kívüli országokkal. A válság egyértelműen bemutatta, hogy a szabályozásban fontos az együttműködés, illetve a felügyeleti is. Az EU vezetett a bankunió létrehozásához, az USA viszont a területen túli kívánalmakra, hogy a bankok többféle szabályozásnak feleljenek meg. Hasonló feltételeket szab a bankuniónak is működését tekintően a földrajzi határain túl is, vagy pedig mást kíván követni, ami az adófizetőket és a pénzintézeket illeti. Ami az első pontot illeti, nem hiszem, hogy tanácsot adnék Jean-Claude Junckernek, hiszen ő nagyon jól tudja, hogy mit akar. Ami a bankunióra vonatkozó kérdését illeti, azt hiszem, először is mindig érdemes emlékeztetni arra, mert tudom, hogy az emberek érzékenyen reagálnak a potenciális feszültségekre, e, és vannak olyanok, akik arra is, hogy én olyan országban születtem, amely nem tagja a bankuniónak. Úgyhogy nyilván vannak olyan kérdések, amelyek foglalkoztatják az embereket azzal kapcsolatban, hogy képes lennék-e ellátni ezt a feladatot, hiszen ez Európai Uniós általános érdek. Úgyhogy ez az a szabály, ami végül is az alapja a bankuniónak, mind a 28 országra vonatkozóan. Ami a területen túliságot illeti. Igen, szerintem így van. Néha az Egyesült Államok globálisan próbálja szabályozni bankjait, még akkor is, hogyha Európában vannak. És el kellene ismerni esetleg egymás szabályozását. Ö, ö, azt hiszem, hogy a széles körön elterjedt vélemény ez, a G20-aknál is, és mindenképpen másokkal is, és az Európai Parlamenttel is azon szeretnék munká- munkálkodni, hogy ezt az elvet elérjük, és az ön által előrevetített problémákat elkerüljük. Thank you. Now question from our Vice Chair, Markus Feber. Ja, vielen Dank. Markus Feber. Nem Shakespeare nevén, sem pedig Molière nyelvén fogok beszélni, hanem Johann Wolfgang von Goethe nyelvét fogom használni. Hát őt mi nem, nem említettük ma hát beszélhetek dialektusba is, na de inkább nem húzom az időt. Először is az átláthatóságról kérdezném. Bejelentette, hogy eh, minden olyan kapcsolatot, amit a parlamenten kívül ápol, ezeket majd nyilvánosságra hozza, mit fog tenni a jogalkotási eh, lábnyom kapcsán, a második eh, kérdésem a tőkepiac unióra vonatkozik. Ez majd a banki unió továbbfejlesztése lesz, tehát az eurozónára fog ez vonatkozni-e, vagy inkább a belső piac továbbfejlesztése lesz-e. És eh, két probléma van itt a KKV finanszírozás, illetve a hosszú távú befektetések, eh, ezek érdekelnének még a tőkepiac kapcsán. Um, thank you for the... Köszönöm szépen ezt a három kérdést, ami az átláthatóságot illeti. Az lenne a megközelítésem, hogy először is megnézem azt, hogy az elődöm milyen eljárást alkalmazott. Mindenképpen arra törekedett, hogy nyilvánosságra hozza azt, hogy milyen szervezetekkel találkozik. Tudom, hogy vannak olyan javaslatok is, amit Jean-Claude Juncker is támogat a lobby regiszter kapcsán. Szerintem ez egy jó ötlet lenne. Támogatni lehetne ezt. Ahogy mondtam, én olyan személyekkel szeretnék találkozni, akiknek valóban van érdeke abban, hogy politikákat lehessen kifejleszteni. Állampolgárok, civil szervezetek fontos szerepet fognak játszani. A Finance Watch által például, tehát mindenképpen az állampolgároknak eszközt kell adni arra, hogy valamilyen fajta befolyás legyen ezen kérdésekre. Nagyon fontos ez, és mindenképpen figyelemmel kell ezt követni. A piaci unió Juncker úr egyértelmű volt a feladat leírásában számomra. Ez 28 tagállamot érintő projekt, tehát szerintem ez az egységes piac előrevitelét jelenti, és az lenne a feladatom, hogy mind a 28 tagállam be legyen vonva, és mind a 28 tagállam részt akarjon ebbe venni, és kudarcot vallanék akkor, hogyha valóban ez nem mind a 28 tagállamra vonatkozna. Hogyan kívánom ösztönözni a hosszú távú befektetést? Tudom, hogy van egy javaslat jelenleg arra, hogy a hosszú távú befektetési alapokat támogassuk. Ez egy olyan fajta intézkedés, amely mindenképpen része lesz majd a tőkepiaci uniónak, és ezt mindenképpen prioritásként fogjuk kezelni. We take note of what you said on your... Köszönöm szépen. Feljegyezzük, hogy támogatja a kötelező ö, ö, jegyzéket. Most Pervans Belesz következik. Biztos jelölt úr, itt a parlamentben mivel a válságnál nagyon fontos szerepet játszottunk, mivel úgy gondoljuk, hogy nagyon pontos a pénzpiacok valós szabályozása, Ari McCarthy ebben a teremben hozzászólt, és küzdöttünk az ellen, amit a bankárok kaptak elhatározottan letettük a voksot egy irányelv mellett, amely a tőke, mosás és a terrorizmus finanszírozása ellen szól. Nos, a két szövegért felelős a Complete Government and Responsibility Social terület nem lesz az öné, mivel érdekellentét van ez nem jelenti-e azt, hogy a pénzügyi stabilitás felelősségi körét, illetve a tőkepiacok egysége témáért nem vállalhatja fel a felelősséget? Nos, először is, nem hiszem, hogy ezt jelenti, Juncker úr döntött, nekem azt mondták, hogy a nagyvállalati vezetéssel együtt egyként kezeljem ezeket a témákat. Nos, ami a lényegét illeti a felvetésnek, olyan kérdések ezek, amelyekről szó lesz az összes biztos jelenlétében, remélem én is aktívan részt vetek ezen a vitán, és részt vehetek a téma kezelésében. Azonban nagyon helyesen mondta most már vezető szerepet vállaltunk föl, tehát egyértelmű az álláspont, megszerettek a szabályok, és remélem, hogy a bizottság most már jóvá hagyott törvényeket a továbbiakban is követni fog, legalábbis így remélem. Úgy hiszem, hogy ösztönzőkre van szükség, de megfelelő arányban a teljesítményekkel. Többek között az volt a probléma, hogy ez nem így volt. És az emberek nem hosszú távú érdekek szem előtt tartásával tevékenykedtek, illetve a részvényesek érdekében, és ez természetesen problémákhoz vezetett. Megpróbálunk e, ezzel megfelelően eljárni, megfelelő készpénz és papír összetételt létrehozni, nem rövid távú megoldásokat találni, hogy nehogy rosszul döntsünk. Tökéletesen igaza van, hogy mi lesz tovább, már beindult egy folyamat, és tudom, hogy elődöm már a bankhoz is fordult, és majd remélem idővel az eredményét is látjuk ennek. És a kollégák és én is, amikor ez az idő eljön, nyilván átgondoljuk ezt a kérdést. Köszönöm. Of the IMCO committee. Az IMCO nevében ott már Karász következik. Lord Hill, welcome. Üdvözlöm, Lord Hill. Először is szeretnék Jean-Claude Juncker levelére utalni. Ebben az áll, hogy szeretném, hogyha megvizsgálna a szabályozások szociális hatását. El kell kerülnünk azt, hogy a különböző iparágakban a menedzserek rossz ösztönzést kapjanak. Azt kérdezem ön, hogy értelmezi ezt, hogyan kívánják a szociális igazságosságot létrehozni, hogyan, hogyan ö, ki, megakadályozni azt, hogy túlzott fizetéseket kapjanak. A második az a belső piacra vonatkozik. Mindenképpen szükség van a pénzügyi piacok integrációira. Hogyan kívánja ezt elérni, hogy, hogyan tartja ezt szükségszerűnek, és hogyan lehet biztosítani a kkv számára a finanszírozáshoz való hozzáférést, és hogyan lehetne például a crowdfundingot alkalmazni itt, mint alternatív finanszírozási megoldást? Válasz. Az utolsó kérdésével kezdeném. Hogyan lehetne ösztönözni a befektetést a piacokba? Számos módon el lehet ezt élni. Például a tőke piaci unió kapcsán el lehetne végezni egy elemzést arról, hogy milyen fajta akadályok vannak jelenleg a tőke áramlás előtt az Európai Unióban, és ezután megvizsgálhatnánk azt, hogy hogyan lehetne ezt megoldani. Tehát egy alulról építkező megközelítés lenne ez, hiszen néhány tagállama vannak olyanok, akik azt mondják, hogy nincsenek problémák a befektetések tekintetében a kkv számára, viszont más tagállamokban pedig abszolút ez a probléma. A globális kérdés az EU számára az az, hogy hogyan lehet jobban összeegyeztetni a potenciális befektetést, amely lehet, hogy be van fagyva olyan cégekbe, eh, amelyek eh, növekedni szeretnének. Mindegy, hogy hogyan közöttjük ezt meg, ez legyen ez egy európai hosszútávú befektetési alap. Úgy gondolom, hogy ez egy érdekes modell lehetne, ahol a pénzt az infrastruktúra projektekbe fektetnek be, vagy a kkv kbe amelyek a tudományjal foglalkoznak, ez egy példa lehetne például. És így le, úgy gondolom, hogy információt is lehetne növelni a fragmentált piac nak az a problémája, hogy nincs elég információ, nem tudnak azokról a KKV-król, amelyekbe be lehetne fektetni. Tehát mindenképpen az integrált piacon információkra van szükség. Ami a szociális dimenziót illeti, úgy gondolom, hogy munkám során mindig is próbálok koncentrálni arra, hogy milyen előnyel járhatunk az európai állampolgárok számára, és arra fogok törekedni, hogy ne legyen rosszfajta ösztönzés, amely helytelen hozzáállást erősíti. Az ECR következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Biztos jelölt úr, bár részben már válaszolt a kérdésemre, mégis szeretném, hogyha újra megismételne né a bevezetőjének egy részét, ezért a kérdésem a következő. Hogyan kívánja az eurozóna, illetve a nem eurozóna zónához tagál, tartozó tagállamok értékeit összeegyesíteni? Well, I think in a way the challenge I have... Nos, azt hiszem, hogy a kihívás a, ugyanolyan, vagy ugyanaz, mint amivel Michel Barnier-nak kellett megküzdenie, vagy annak a tükörképe. Ez pedig az, hogy attól függően, hogy hol vagyunk az Európai Unió fejlődésében, vagy egy euró in, vagy egy euró out országot képviselünk, Tudom, hogy amikor Mise Bárnyét kinevezték, akkor az eurón kívüli országok nem megalapozottan azt feltételezték, hogy ezt a két érdeket nem tudják összeegyeztetni. Nos, azt hiszem, hogy az idő bizonyította, hogy ez helytelen megállapítás volt. Szerintem a feladat, az előttem álló feladat pontosan ugyanaz, csak annak a fordítotja, ahogy Bárnié úr is az európai érdekeket tartotta szem előtt, én is így járok el, majd bizalmat kell építeni, és ezt a tőkepiaci unió segítségével tudjuk kialakítani. Ez a 28 tagállam uniója kell, hogy legyen, és ezáltal egyértelműen bizonyítani tudjuk, hogy képesek vagyunk egy egységes piacot létrehozni Európa érdekében, amelyben mind a 28 tagállam lelkesen részt vehet. Tehát ezt rendkívül fontosnak tartom. Ezt a célt kell szem előtt tartani, és ennek érdekében minden tőlem telhetőt megteszek. Megpróbálom ezt a két különböző érdeket összeegyeztetni, illetve összehozni. Köszönöm, mondja az elnök. Alde következik. Um, Köszönöm szépen. Szeretnék visszatérni a tőkepiaci unió kérdéséhez. Néhány dolgot már mondott, de még mindig homályos az, hogy mit kíván konkrétan majd tenni. Milyen fajta szabályozásra fog majd koncentrálni? Hogyan fogja ösztönözni a hosszú befektetést? Milyen konkrét tervei vannak, és mikor lehet majd ezeket elérni? Kíván-e majd új szabályozásokat előterjeszteni, és kicsivel többet szeretnék hallani erről a témáról. Most úgy tűnik, hogy ez szép ez a szlogen, legyen igen tőke, piaci unió, de konkrétan mit tervez, mi, mit tervez még a, a jó elképzelései mellett? Válasz. Lehet, hogy eléggé prózai ez a válasz, de általában gyakorlatilag vagyok. Először is szerintem meg kell vizsgálni azt, hogy milyen akadályok vannak, amelyek akadályozzák a tőke szabad áramlását. Nem szeretnék grandiózus víziót kínálni. Hogyha ezt tenném, akkor gondolnák, hogy teljesen elment az eszem, hogyha két hét után azt mondanám, hogy ezzel fogunk foglalkozni majd az elkövetkező öt évben. Mindenképpen lépésenként szeretnék haladni először, és az elemzést szeretném elkészítetni. Vannak olyan területek, ahol már láthatjuk azt, hogy szabályozási változásra van szükség, de itt a szabályozás cél mindenképpen az lehet, hogy elhárítsuk az akadályokat. Van egy visszatérő téma, például hogyan lehetne a befektetést ösztönözni, a jobb, szín, jobb magasabb színvonalú értékpapírosítás érdekében. Szerintem el lehet érni azt, hogy legyen befektetés, úgy, hogy ne kelljen túlzott kockázatot vállalni. Tehát mindenképpen arra kérem önt, arra ösztönzöm önt, hogy legyenek türelmesek velem, mert nem szeretnék elhamarkodva hibát elkövetni, de nagyon is tudom azt, hogy előre kell vinni a tőkepiaci unió kérdését, le kell győzni az akadályokat, és ezen szeretnék munkálkodni, ezzel kapcsolatban szeretnék konzultációkat tartani, és szeretnék ebben mindenkit bevonni, beleértve ebbe az ekont is. Thank you. Now Olle Ludvigson, SND. Olle Ludvigson következik szocialistáktól. Tack för ordet och hjärtligt välkommen hit. Köszönöm szépen. Üdvözlöm, biztos jelölt úr. Lehet, hogy nem a legkönnyebben értető nyelvek közé tartozik a svéd. Tavasszal egy jogszabályt fogadtunk el arra vonatkozóan, hogy bankszámlát, bankszámlátra jogosult bárki, bármilyen fogyasztó, senkit nem lehet elküldeni A brit kormány tiltakozott ez ellen, és nem akarta része se lenne, lenni ennek a jogszabálynak. Ezt elfogadták, és megvalósítják a tagállamokban. A kérdésem pedig a következő. Amennyiben bármelyik tagállam kormánya nem kívánja teljes mértékben megvalósítani ezt az irányelvet, hogyan fog eljárni? Hagyja, hogy ez történjen, vagy határozottan lép fel, és garantálni fogja, hogy minden kormány úgy jár el, ahogy el kell járnia. Garantálni fogja-e, hogy a bankszámlához való jog valóban minden fogyasztó érvényes joga? A rövid válasz a kérdésre igen és ezzel be is fejezhetném a válaszomat, hiszen természetesen a törvény az törvény, és hogyha megszületett egy törvény, akkor azt érvényesíteni is kell. Ami a szabályozást illeti, illetve a törvényalkotást illeti, véleményem szerint arányos megközelítésre van szükség, akkor, amikor jogszabályokat hozunk, azonban, amikor azok megszületnek, meg kell követelni őket, Hogyha varázspálcát suhinthatnék a levegőben, akkor azt mondanám, hogy kevesebb törvény, illetve jogszabály szülessen, azonban ezek legyenek hatásosak. Szerencsétlen az a helyzet, amikor sok jogszabály születik, de aztán ezeket nem tartják be. Tehát az én felelősségi területemen a törvény az törvény. Ami pedig a ehhez való hozzáférés, tehát a bankszámlához való hozzáférés, stb. illeti, Önökhöz fordulok itt a szakbizottságban. Az a célom, hogy megnézzem, hogy az következő öt esztendőben hogyan lehet kézzelfogható előnyöket biztosítani a pénzügyi szolgáltatási iparból a fogyasztók számára. Az egyik legnagyobb kihívás előttünk az az, hogy konkréttá, foghatóvá tegyük az Európai Uniót, hiszen túlságosan sok olyan állampolgár van, aki nem látja, hogy milyen érdeke származik az Európai Unióból, és távol érzi magát tőle. Azonban, hogyha konkrétumokra tudunk rámutatni, tehát hogy konkrét dolgok megvalósultak az EU miatt, például gondolok itt a roaming díjakra, vagy például a bank, bankokhoz való hozzáférésre, vagy a repülőjegyekre, nos akkor ez már eredményt mutathat föl. Tehát össze kell fognunk, és a fogyasztó számára be kell bizonyítanunk, hogy milyen előnyöket tudunk szolgáltatni. A szírpap... Köszönöm szépen. Szirpa Pertikány nem következik a néppárt nevében. Köszönöm szépen a szót. Ami a tőkepiacokat illeti, én előrelátó szeretnék lenni, és szeretném, ha versenyképesebbek is lennénk. És mindenképpen integráltabb megközelítést alkalmazni a különböző szakpolitikák terén, a vonatkozó szakpolitikák terén. Nos, ami a forráshatékonyságot illeti, nagy a kihívás előttünk, tekintettel a környezeti kérdésekre is. Ön szerint ez hogyan tükröződik a pénzügyi szabályozás előkészítésében. Nem részletesen szeretném, ha ismertetni a jogszabályt, hanem a, inkább általánosságban a forráshatékonyságról, illetve hogy a környezetvédelmi ö, ö, kockázatokat figyelembe veszik-e a hitelminősítések esetén. Tehát a kérdés inkább az, hogy milyen irányban kívánja ezeket a tárgyalásokat elindítani. Köszönöm. Azt hiszem, hogy bármit is mondjak most, mindenképpen csak ideglenes hatállyal bír. De azt gondolom, hogy most említettem éppen a hosszú távú befektetési alapot, illetve azt, hogy hogy lehetne ezt felhasználni arra, hogy például infrastruktúrális projektek felé irányítsuk a pénzt, a KKV-k tevékenységének finanszírozására. Egy másik ilyen tevékenységi kategória része annak a szélesebb körű megközelítésnek, amelyet képviselnünk kell általánosságban az éghajlatváltozás miatt, és ez egész Európára, az egész Európai Unióra igaz. Ez pedig az a terület, ahol ösztönözhetnénk bizonyos viselkedési formákat. Úgyhogy egyértelmű, hogy megvannak arra a módok és lehetőségek, hogy vagy pénz biztosítása mellett, vagy tőkefeltételek változtatásával valamilyen módon ösztönözzünk közvetlen beruházásokat egy bizonyos adott, adott területen. Úgy gondolom, hogy az én prioritásom a kevésbé látványos területek lesznek, hogy a pénz oda is elkerüljön, és a kollégáimmal együtt mindenféle szociális és egyéb prioritások egyeztetésével ezt a tevékenységet elősegíteni. 300 milliárd eurós alapra utalnék itt, amelyről Juncker úr is beszélt. A feladatom egy része az lesz, hogy a magánszféra e felé induljon. De nyilván más lehetőségeket is érdemes még feltárni, mindenképpen szívesen beszélek önnel erről majd. De GUE. E. Köszönöm, Fabio De Mázi. Excellent. Um, Mr. Hill. Uh... Hill úr. A pénzügyi intézetek milyen képviselőivel találkozott azóta, mióta Juncker úr önt biztosnak jelölte. Ön tette a Finance Watch szervezetet. Itt volt egy kis konfliktusa a parlamentnek, eh, amiatt, hogy a Finance Watch szervezetet EU költségvetésből támogatták. Harmadik sorban én olvastam az ön válaszait, remélem, hogy a jó verziót eh, olvastam, és ön rámutatott arra, hogy eh, itt van gond a valós gazdaságba történő befektetés kapcsán, én gondolom nem helyes az, hogyha vannak olyan bankok, amelyeket túl nagyok ahhoz, hogy hagyjanak veszni. Hogyan kívánja az erőforrások rossz kezelését megvizsgálni? Válasz. Szeretnék mindenkit arra emlékeztetni, hogy nem régiben a brit uralkodóknak valóban volt német akcentusa, és nem volt annyira jó az angoljuk, ami azt illető, hogy kikkel találkoztam a pénzügyi intézményekből, mióta engem biztos jelöltnek jelöltek. Nos, a válaszom erre az az, hogy senkivel sem találkoztam, kivéve egyet, volt egy kivétel. Londonba utaztam vissza, a vonaton olvasgattam, és Joseph Konrád könyvét olvasgattam. Nos, olvasgattam ott, és valóban ott valaki megszólított engem, aki lobbizni akart egy pénzügyi intézmény nevében. Nos, ez egy eléggé jó példája volt annak, hogy hogyan viselkednek az emberek, Nos, ez egyetlen példa, amire most gondolni tudok, ezt nem akartam az irodámnak utasításokat adtam, még mielőtt jelöltek volna, hogy akikkel én találkozni szeretnék, azok csak biztosok, már mostanig biztosok, vagy képviselők lehetnek, illetve más parlamenthez bizottsághoz kötődő személyek lehetnek. Nem találkoztam senki mással. Legalábbis tudomásom szerint. Finance Watchról is feltette egy kérdést. Nem tudom, hogy ezt pontosan hogyan finanszírozzák. A főigazgatóságnál kérdezősködtem. Azt tudom, hogy nagyon fontos munkát végeznek, és Bár lehet, hogy ezt lehetne gondolni, hogy a közfinanszírozása egy ilyen testületnek furcsa, de szerintem, mivel egy ilyen témáról van szó, nem lehet azt elvárni, hogy egy fogyasztói szervezet egyről birkózom meg ezzel, tehát mindenképpen folytatni kell szerintem, persze nem tudom a finanszírozás részleteit, de mindenképpen szükség van egy ellenszerre a nagy szervezetek lobbizásával szemben. Take note. Eva for the Greens. Köszönöm szépen, feljegyeztem, Éva Zsuli következik a zöldek nevében. Biztos jelölt úr, kettő kérdésem van. Az első az úgynevezett shadow bankingre vonatkozik. Ezek előirányozhatják a következő pénzügyi válságot. Pedig az az ország, amit ön a legjobban ismer, egyértelműen ellenzi azokat a rendelkezéseket, amelyek a bizottság jogalkotó javaslatában találhatók a pénzpiaci szervezéssel kapcsolatban és rendezéssel kapcsolatban. Az önvéleménye mi az átváltást illetően a teljesen eszköz értéket képviselő pénzpiaci ö, címekké. És mi a véleménye a várható javaslatáról a bizottságnak? Az ön által legjobban ismert országnak megvan a véleménye ezekről, akár csak az árukról, és a, a váltóról, váltószámokról is. Egyetérte ezzel, vagy sem? És mi a helyzet a felügyelettel, vagy rendszeres összehasonlítást kívánnak? Köszönöm. First of all, generally on the area of uh, shadow. Nos, először is a shadow bankingről szólnék néhány szót. Azt hiszem, oda kell figyelnünk az új kockázatokra, és óvatosan eljárnunk időnként, mert maga a szó shadow banking és bizonyos árnyékolást, nem kívánatos tevékenységet takar. Úgyhogy ez olyan széleskörű terminológia, amely több különböző felszabadított pénzre utal, amit lehetséges, hogy még támogatni is szeretnénk, mert csak akkor lesz beruházás, növekedés, és hogyha nincs növekedés, az a stabilitást veszélyezteti. Úgyhogy egyetértek önnel, megfelelő egyensúlyt kell találnunk a hatékony szabályozás, illetve a között, hogy ne úgy közelítsünk dolgokat, hogy megtagadjuk a reálgazdaságba való rendkívül szükséges tőke és beruházás áramlását. Nos, ami a második kérdését illeti. Tudok arról, hogy születnek javaslatok, vannak pénzpiaci alapok, és politikai szempontból fontos területek, amelyek a különböző piacokat érintik. Ezeket a javaslatokat felkívánom vállalni, és megvizsgálni, hogy hova jutunk velük. A Szenaf esetét illetően vannak esetleg jótékonysági intézmények, amelyek mondjuk minden hónapban fizetni szeretnének a munkatársaiknak, de ugyanakkor a rendszer kockázat veszélyeiről is hallottam, hogyha ez több mint 3%-ot képvisel. Hát nyilván van itt még tennivaló, ezt folytatni is fogjuk, és megint megpróbáljuk megtalálni a módját annak, hogy a stabilitás, a beruházás érdekeit összeegyeztessük a hatékony szabályozáséval. Köszönöm szépen. Stefan Wolf a következő parancsoljon. Having considered your allegiance, which by the sounds of the claps in this chamber seems úgy tűnik, hogy egyértelműek az állításai, és most az a, a különböző hatáskörére szeretnék rákérdezni. Úgy látjuk, hogy David Cameron meg tudja, megvédhetni az Egyesült Királyság érdekeit. Itt egy másfél millió emberről van szó. A jelenlegi szabályozásokat nem kívánja megszüntetni, illetve az FTT-t sem, valamint a bankbónuszokat sem, ugyanígy a vállalati kormányzásra vonatkozóan is hasonló dolgokat említett úgy tűnik, hogy ezért nincs, nincs túlságosan erős pozíciója a testületben. Ez nem azt mutatja, hogy mindezek a lépések nem azt mutatják, hogy nem tudja megvédeni uh, a szitit. A maga az a tény, hogy mindannyian itt vagyunk, az ECON szakbizottság ilyen számban részt vesz az ülésen. Ez azt jelenti, hogy az ECON, illetve a parlament nagyon is komolyan veszi a biztosok hatáskörét, illetve feladatait, és felelősségre kívánja őket vonni. Tehát vegyük ezt kiinduló pontként, tehát, hogyha azt mondjuk, hogy ha biztosok nem végeznek fontos munkát, és ez a szakbizottság sem, Nos, ez nem az a kiinduló pont, amelyet én alkalmazni kívánok. Ezen kívül el kell, hogy mondjam, hogy nem az én feladatom, és ugye ezt hangsúlyozni kívánom. Elfogadtam ezt a jelölést jó hiszemüleg, és azért jöttem, hogy európai biztosként dolgozzak a közérdek érdekében, nem pedig úgy jöttem ide, hogy bármilyen konkrét frakció vagy csoport érdekeit érvényesítsem. A feladatom az, hogy egy hatékony, jól szabályozott pénzügyi rendszer működjön, és hiszek abban, hogy a jól szabályozott, megfelelően megvalósított pénzügyi rendszer érdekeit szolgálja a pénzügyi szolgáltatásoknak mindenütt, tehát nem látok feszültséget a rendes, megfelelő szabályozás és a sikeres pénzügyi szolgáltatási ipar között. Tehát, hogy egyértelműen fogalmazzak, úgy érzem, hogy erős pénzügyi szolgáltatási iparágra van szükség Európa szerte azért, mert enélkül nem lesz beruházás, nem lesz növekedés, nem lesznek munkahelyek, ezekre pedig szükség van. Tehát, hogyha karikatúrát akart készíteni rólam otthoni okokból, akkor nem helyesen jár el. Engem nagyon is foglalkoztat a pénzügyi szolgáltatások területe, erős pénzügyi szolgáltatási iparágra van szükség, és ezt fogom előre mozdítani, azonban ahhoz, hogy az sikeres legyen, megfelelően szabályozni kell azt. Paul Tang for the S&D Group. Poltán következik az ECR nevében. Kíváncsi lennék arra, hogy mi a tőkepiaci unió, de ha jól értem, ehhez még több tanulmányozásra van szükség, legalábbis én ezt hallottam. Ön azt mondta, hogy szeretne javaslatot tenni a tőkepiaci unióra, de ez ellentétes lesz-e a jelenlegi szabályozási kerettel, amit az elmúlt években hoztak létre, vagy ez el fog térni, át fog térni majd a szabályozatlan részekre is, vagyis a tőkepiaci unió inkább esetlegesen egy dereguláció lesz, nem pedig egy szabályozás? Um, no, I don't believe it is. Um, uh, that... Nem hiszem, hogy erről lenne szó, mert uh, a jól működő egységes piachoz szabályokra van szükség, amelyeket mindenki betart, hiszen megvannak az építőkövek, megvan az egységes uh, szabálykönyv is. Erre kellene építenünk szerintem. Úgy vélem, hogy itt ugyanazt a választ adhatnám, amit Wolf úrnak is elmondtam, hogy tudom, hogy van egyfajta kettősség, választani kell, vagy támogatjuk a szabályozást, vagy pedig a növekedést támogatjuk. És úgy vélem, hogy ez egy helytelen kettőség, és ellen kell állnunk ennek, hogyha szembe akarunk nézni a nagyobb kihívással, ami az, hogy hogyan tudjuk a növekedést megvalósítani, illetve a munkahelyteremtést. Nem hiszem, hogy ez azt jelenteni, hogy egyiket vagy másokat kell választanunk, szerintem lehet elérni azt, hogy a jó, jó szabályozással elérjük a növekedést. Mindannyian arányos szabályozást szeretnénk. Most meg kell vizsgálni azt, hogy hogyan lehet megkülönböztetni a különböző befektetéseket, hogyan lehet elérni magas szintű uh, értékpapírosítást, biztonságos magaszintű értékpapírosítást, amelyel a befektetéseket lehet szolgálni, de az embereket is lehet arra ösztönözni, hogy esetlegesen a kockázatosabb eszközöket válasszák. Ellen Lamasszúr következik. Köszönöm elnök úr a szót. Biztos jelölt úr, olyan kérdést szeretnék önnek feltenni, amire Drági elnök úr nem akart válaszolni. A Lehman Brothers válság a G20-akat arra vezette, hogy jelentősen erősítsék meg a bankok, a piacok, a hiteleszközök szabályozását. Az a benyomásunk, hogy mivel elődje kb. 40 szöveget javasolt, az Európai Unió nagyon jól követője volt ennek a példának, és hogy például a, az amerikai szabályozás vagy kevésbé volt szigorú a szövegezésében, vagy alkalmazásában. Ön egyetért ezzel? Ha igen, akkor az európai pénzügyi versenytársaknak ez problémát jelent? És hogyha ez így van, hogyan kívánja ezt orvosolni? Köszönöm. Nos, az őszinte válasz a kérésére, ami nagyon jó kérdés volt, az az, hogy hogyan teszünk meg mindent annak érdekében, hogy azok a szabályozók, amelyeknek globálisaknak kell lenniük, és ilyen ö, testületektől származnak, ö, mindenütt alkalmazásra is kerülnek. Úgyhogy azt hiszem, hogy teljesen jogos volt a kérdés, ami a részleteket illeti, hogy én mit tennék annak érdekében, hogy nemzetközi tárgyalások során, főleg az Egyesült Államokkal, hogyan ten, tennék meg mindent annak érdekében, de talán másokkal is, hogy megfelelően végrehajtásra kerülnek, és stb. stb. Tehát, hogy mennyire pontosan kellene ebbe belemennem. Nos, erről további ismereteket kell szereznem. A kérdés persze az, hogy valami fontos kérdésről van-e szó, prioritásként kezelendő-e, akkor igen. Meg kell -e mindent tennünk annak érdekében, hogy azok az igen szigorú normák, amelyeket mi megszabunk magunknak, nem hoznak minket hátrányos helyzetbe, akkor igen. Én azt hiszem, hogy a TTIP tárgyalások közül, vagy során ez az egyik legjobb kérdés, amit meg kell válaszolnunk, hogy hogyan tudunk jobb pénzügyi együttműködést kialakítani az EU és az USA között. Úgy gondolom, hogy ezért születtek meg legalábbis ezek a rendelkezések a tárgyalásokra, és hogyha ez a megfelelő megközelítés, akkor azt hiszem mindent meg kell tennünk érdek- annak érdekében, hogy a nemzetközi testületek által elfogadott normák, G20-ak és más testületek alkalmazásra kerülnek. És verseny szempontjából nem kerülünk hátrányos helyzetbe, hogyha végre is akarjuk őket hajtani szemben másokkal. Köszönöm. Monsieur Bernard Monod, for the non-script. Bernard Monod. Hill, uh, désigner un lobbyiste. Köszönöm. Hill úr mi van az orosz oligarchákkal, a hedge fundokkal, egy paradoxon helyzet alakult ki. A Cityben kellene valamilyen szabályozás is rendbehozni a, a tőkepiacokat. Garanciákra, függetlenségre van szükség. Az előbb azt mondta, hogy nincs érdekellentét, pedig nevét gyakorta magánérdekekkel kötik össze júliusban adta el ö, részét pontosan az ipar, a bankiparnak. Nem tudom, hogy ez elfogadható-e. A pénzügyi világtól származik azonban vagyonának nagy része. Milyen etikát képvisel? Ön a közigazgatás, a lobbizás között mozgott már 25 éve. Mi a helyzet a bankárokkal, amikor átláthatóságról és szabályozásról van szó? Ezen kívül szerintem semmiféle további garanciát nem képvisel. Én semmiféle bizalommal nem fordulok önhöz, mert nem a népek érdekét képviseli, és szerintem megint csak problémákhoz fog vezetni az ön szerepe. Hát nagyon sajnálom, hogy így vélekedik. gyakorlatilag az életem nem erről szólt. Azért tértem vissza a brit kormányhoz, mert hiszek a közszolgálatban. A brit miniszterelnök ezt a kinevezést felajánlotta számomra, és azért fogadtam el, mert úgy gondolom, hogy Európa nagy kihívások előtt áll, és hazámnak nagyon fontos a kapcsolata az Európai Unióval. Azért tettem, és azért is, mert hiszek a közszolgálatban. Nincs érdekellentét semmiképpen, semmi olyasmival, amit korábbi életem során tettem. Ahogy korábban elmagyaráztam, az az üzleti vállalkozás, amivel rendelkeztem, nem igazán ismerős számomra az ön által elmondottakból, öt évvel ezelőtt kiléptem belőle, és ennyi. Amikor ott voltam, nagyon büszke voltam a, a vevőimre, büszke voltam a munkánkra, és büszke voltam arra, hogy apró tettekkel hozzájárulhatunk a gazdaság kialakulásához. Én nem fogadom azt el, amit mondott, patriótának nevezi magát, én is úgy gondolom, hogy az vagyok, biztos vagyok abban, hogy önnek is eléggé magas elkölcsi elvárásai vannak, nekem is. Kostas Mavrides következik az SZND-től. Köszönöm szépen, elnök úr! Másfél évvel ezelőtt körülbelül egy elég súlyos dolog történt a ciprusi banki rendszerben volt egy betétesi nyírbálás, létrejött egy csomag, amelynek során a likviditást egyik rossz a másikba áttették, és most már rendszerszerű a káosz. Azóta senki nem bízik már a banki rendszerben, amely továbbra is gyengélkedik. Másrésztről óriási szociális ára van annak, hogy megmentették a bankrendszert. A kérdéseim a következőek először is. Sikeres volt-e a ciprusi kísérlet, és milyen tanulságot lehet levonni a ciprusi esetből, hogyha valami hasonló állna újra elő? Második kérdés. Ön magát gyakorlati személyként írta le. Valóban hiszi -e azt, hogy a ciprusi eset kapcsán lehet-e banki unió, anélkül lenne pán-európai betétgarancia? Köszönöm. Well, I'm aware of... Válasz. Persze, ismerem azt, hogy milyen súlyos helyzet állt elő Cipruson, és milyen nehézségeket kellett elviselniük. Nagyon nehéz eh, együtt érezni az ilyen helyzetbe került emberekkel. A kérdés, hogy levontuk-e a tanulságot, most a, kérd, a válasz erre az az, hogy vannak javaslatok, intézkedések is vannak, amelyekkel a betét biztosítási rendszerek létrejöhetnek, hogy elkerüljük az ilyen helyzeteket a jövőben. Tehát akinek 100 ezer ja, van megtakarítva, az biztosítva van. Ami azt illeti, hogy legyen-e európai betét biztosítási rendszer. Nos, erről már korábban vitáztunk. Tudom, hogy voltak érvek emellett, és ez ellen is. De úgy gondolom, hogy ha a jelenlegi rendszert folytatjuk, akkor az a helyes megoldás. És majd idő elteltével ezt ismételt át lehet tekinteni de eddőre ennyi lenne a válaszom. You, Brian Hayes. Köszönöm szépen. Brian Hayes következik a néppárt nevében. Köszönöm, elnök úr. Szeretném üdvözölni Lord Hill-t itt a meghallgatáson. Először is a tőkepiacokra kérdeznék rá. Több kollega is mondta, tényleg pénzügyi válság telt az, hogy olyan helyzetbe kerüljünk, hogy létrehozzuk a bankuniót. És ahogy a kollégám is mondta, hogy a harmadik pillért még létre kell hozni. Kell még egy válság, hogy meglegyen a tőkepiaci unió? A kérdésem az, hogy ön milyen időkeretet képzel el ehhez? De másodszorban milyen cél legyen a kölcsönzés terén? hogy ne a bankok eh, hitelezzenek. Eh, hogyan tudjuk ezt ösztönözni az Európai Unióban? Második kérdésem. Egyetértek önnel, hogy eh, fel kell még tárnia az állampolgárok számára a piac előnyeit. Például a digitális kérdést vetette fel. Elmondaná nekünk, hogy esetleg milyen javaslatokkal élne hogy megfelelő szabályozás legyen a digitális pénz vonatkozásában, aminek hát óriási kockázata is vannak, a mindamellett, hogy hatalmas lehetőségeket rejteget. Um, thank you for those two. Köszönöm ezt a két kérdést. Tudom, hogy már volt kísérlet a kifizetési szolgáltatások irányelv keretén belül, az online kifizetés és a fogyasztói azonosítás terén, figyelembe véve a kockázatokat, a biztonság terén, stb. Aztán a virtuális pénzek vonatkozásában nagyon fontos, hogy legyen egyensúly az innováció és a kockázat között. Tudom, hogy egy task force foglalkozott a bizottságnál a virtuális pénzek kérdésével. És a pénzmosás a kapcsolatos irányelv oldalú egyeztetései során is szóba kerül majd. Úgyhogy ezért szorosan figyelemmel kell kísérnünk a fejleményeket itt. Ami a tőkepiacokat illeti, hogy lesz-e szükség még egy válságra ehhez, hát nagyon remélem, hogy nem kell majd még egy válság ehhez, legalábbis nem így kell megközelítenünk a kérdést. Pontosan ezért kellett másképp állnunk a bankunióhoz is. Nagyon helyesen. Nagyon fontos, hogy az időzítéssel megfelelően bánjunk, és az az érzésem, ahogy már említettem, hogy először megfelelő elemzése, konzultációra van szükség, ami pedig a backstopot illeti, az óvintézkedéseket, egyértelműek az instrukcióim. 2019-re működnie kell ennek már megvannak ö, a csírái, de még rengeteg munkára van szükség, bár az első ö, eredmények lehet, hogy már hamarosan jelentkeznek. Köszönöm. Szampotárhó következik. Az Európai Bizottság rámutatott, hogy a banki jogszabályok számának növekedése stabilitást hoz az Európai Unióban, azonban megvan annak a veszélye, hogy túlságosan sok jogszabályt kívánunk hozni. Például ez év elején az Európai Bizottság egy strukturális reformot javasolt a bankok számára, mely megtiltaná azt, hogy e így kereskedelemben részt vegyenek, illetve különböző funkciókat szétválasztanak a bankok. Ezek a strukturális változtatások valószínűleg a banki ügyfelek számára hátrányosak lennének, hiszen nem lehet, így a bankok nem tudnak személyre szabott szolgáltatásokat, illetve finanszírozást biztosítani. Ön hogyan vélekedik ezekről a jogszabályokról, így lehet a váltok számára a hozzáférést biztosítani a bankfinanszírozáshoz, illetve hogyan győződik meg arról, hogy alternatív finanszírozási forrásokat tudunk létrehozni a kisvállalkozások számára, anélkül, hogy a szabályzási terheket növelnénk. Köszönöm szépen, az időzítés pontos volt. Nos, ami a szabályozáshoz való viszonyt illeti, illetve hogy ne szülessen túlságosan sok szabályozás, nincs-e túlszabályozás, mi a helyzet a jelenlegi kockázatokkal. Nos, pontosan ez a legnagyobb kihívás a munkánk során, e, ez vár rám, és egyáltalán nem egyszerű egyenes választ adni arra, hogy mi is a teendő. Szerintem annyit tehetünk, hogy megpróbálunk a lehető legjobb ítéletet hozni, azonban ezeket folyamatosan felülvizsgáljuk. Szerintem ez az egyetlen észszerű módja a feladat elvégzésének. Hogyha visszatekintünk arra, hogy az elmúlt öt esztendőben hány jogszabály született, és miket értünk el, hát a józanész azt diktálja, hogyha ilyen nyomás alatt ilyen mennyiségű jogszabály születik, akkor nem valószínű, hogy mindig mindent helyesen fogalmazunk meg. Tehát szerintem a józanész azt követeli, hogy vizsgáljuk meg, hogy mi a helyzet a környezetünkbe, és vizsgáljuk felül azokat, a dolgokat, amiket tettünk. Tehát lesznek ilyen felülvizsgálatok a következő időszakban, de azt is gondolom, hogy el kell gondolkozni azon, hogy nem kell -e egy kicsit átfogóbban eh, megvizsgálni a szabályozásokat. Ami a strukturális reformot illeti, Barnier alelnök úr megpróbált egy egyensúlyt kialakítani, megpróbált a kockázatot csökkenteni, de például az univerzális bankmodellt nem akarta károsítani, tehát valamilyen egyensúlyt próbált teremteni. Vannak olyanok, akik úgy gondolják, hogy túlságosan messze ment ezzel, vannak olyanok, akik meg elégedetlenek. Véleményem szerint ezeket a javaslatokat tovább kell vinni, meg kell nézni, hogy hova jutunk, és mi, mi lenne a legmegfelelőbb egyensúly. Köszönöm, Péter Értek következik az ALDE részéről. Köszönöm szépen, biztos jelölt úr. a pénzpiaci alapok kérdését szeretném felvetni, főként a 3%-os tőke puffert. Én azt vezettem le az ön válaszából, hogy át kívánja tekinteni az ön elődje által beteljesztett javaslatot, és ugye van még egy kis időm, szeretném feltenni a tőkepiaci unió kérdését. Megnevezne olyan területeket, ahol ön akadályokat lát az egységes piacon, és hogyan kívánná ezeket, hogyan, hogyan kívánna az egységes piacot kiterjeszteni irányelvek, illetve rendeletek által. Um, on the, uh, the question of money market funds. Ami a pénzpiaci alapokat uh, illeti, az lenne az én célom, hogy egy, előre haladjak azokkal a javaslatokkal, amiket uh, beterjesztettek már, és uh, ahogy mondtam, ez lenne az én megközelítésem, legalábbis én úgy értelmeztem, hogy így mennek a dolgok általában. Persze a viták folytatódnak, de nem azt mondom, hogy amit eddig tettek, azt már le kell söpölni az asztalról. Szerintem, szerintem folytatnunk kell, továbbra is meg kell ezeket vizsgálni. És ami a célnapokat illeti, úgy gondolom, hogy meg kell próbálni megtalálni a megoldást amelyekkel folytatni lehet ezt a munkát, viszont pénzügyi stabilitásra van szükség. Ez lenne az én megközelítésem ezt illetőleg. Ami a tőke piaci uniót illeti, tudom, hogy lenne arra igény, hogy több részlettel szolgáljunk, de amit korábban mondtam, az az volt, hogy közösen kell megtalálni a megközelítést, elemezni kell a problémákat, és utána kell előre haladni. Nem tudok még semmilyen fajta választ adni egyenlőre, pontosan, hiszen attól ö, függ, hogy mit fogunk előterjeszteni, de az lesz az én megközelítésem, hogy egy elemzést készítsünk, azonosítsuk azt, hogy milyen lépéseket kell tennünk azért, hogy megoldjuk ezeket a problémákat, és arra kell törekedni, hogy a tőke valóban áramolni tudjon, pedig oda, akiknek szüksége van arra a befektetésük, a vállalkozásuk szempontjából. Alfred Sand. Köszönöm szépen, Alfred Sand következik a szocialista frakció nevében. Köszönöm, elnök úr, biztos jelölt úr. Az európai ö, egységes piacon, az eurozónában, tagállamoknál eltérő a helyzet. Ez bizonyos versenyhelyzeteket teremtett, voltak olyanok, ahol előnyösebb alakult, mint máshol. És ami a pénzügyi szolgáltatásokat illeti, Ciprus, Málta, Luxemburg, Írország, Hollandia, az Egyesült Királyság különleges helyzetbe kerültek. Az OECD szabálya értelmében a pénzügyi szolgáltatások segíthetik a piac hatékonyságát, illetve az egységes piacot. Ezen kívül munkahelyeket teremthetnek, gazdasági tevékenységet teremtenek olyan területeken, amelyek egyébként stagnálnának átláthatósági és egyéb normák viszont tiszteletben tartadnak. Egyet érte azzal, hogy bizonyos régiókban meg kell tartani ezeket a szolgáltatásokat, sőt, elősegíteni. Well, I think the, um, basic... Nos, úgy gondolom, hogy a lényeg az lenne, hogy ahol már vannak szolgáltatások, akárhol is, az emberek egyenlőséggel rendelkezzenek. Nem lehet ö, olyan szabályoknak megfelelően dolgozni, ö, amelyek nem egyértelműen vonatkoznak mindenkire. Azt hiszem, hogy az az elv, hogy mindent megtegyünk annak érdekében, hogy legyen az bárhol, az európai vállalkozásoknak ne kelljen versenyezniük ö, kötött kézzel, ö, mindenütt alkalmazandó, és azt hiszem, hogy a nemzetközi testéleteknél is ezt képviseltük mindenféle fórumon, az OSZT-nél is. Ezeket alkalmazzuk, és ezekhez tartjuk magunkat. Thank you. Now Flavio Martuscello. Flavio Martuscello következik a néppártól. Sí, grazie. Köszönöm a szót. Biztos úr, nem tudom, hogy olvasta tegnap, hogy a bank területen mi történt, hogy valamilyen tesztet kell a bankoknak kiállni, hogy nehogy csődbe menjenek. Nem tudom, hogy ez milyen kockázatot jelent a bankrendszerre, és ön egyetérte ezzel. Második kérdés. Tegnap kijelentették Olaszországban, hogy a 2017-es költségvetés marad. A kérdésem az, hogy ezen nyilatkozatot követően lesz-e már rövid távon erre a rendszerre bármilyen kihatása ennek? Well, I, I, I've, I've uh, not, I mean, the, the, the particular comments you refer. nem hiszem, hogy azok a megjegyzések, amelyekre utalt, uh, uh, ismeretesek számomra. Elnézést, nem, kicsit lelassultam talán, uh, nem igazán értettem a kérdést, hogy most a bankunióra irányult a kérdés, ne haragudjon mi az, amit szeretne tudni. Ieri Andrea Ria a Vienna. Tegnap Bécsben Andrea Ria kinyelentette, hogy minden egyes bank, ami az úgynevezett stressz tesztet nem állja ki, tönkre megy. A kérdés az volt, hogy az ilyen jellegű gyakorlat megerősítheti-e a rendszert, és egyáltalán egyetérte ezzel. Elnézést kérek, ne haragudjon. Nem igazán ö, vettem észre, hogy a kérdés mi volt. De nem hiszem, hogy előre meg tudom ítélni azt, hogy milyen eredménye lesz ezeknek az úgynevezett stresszteszteknek. Az eredmények hamarosan nyilvánosak lesznek, és úgy gondolom, hogy nagyon fontos a folyamat során, hogy mindent megtegyünk annak érdekében, hogy erős és biztonságos bankjaink legyenek a bankunióban, már előre azt meg tudom mondani, hogy a bankok eddig is tettek már lépéseket annak érdekében, hogy növeljék a tőkéjüket, és tudom, hogy ezt a folyamatot rendkívül komolyan, szigorúan betartják, és hát majd meg lesznek az eredményei ennek a gyakorlatnak. De hogy mi lesz, erre nem hiszem, hogy tudok most bármit is mondani, de már ha ez az infrastruktúra létezik, annak érdekében, hogy tudjuk, hogy milyen alapon induljunk tovább a van helyes döntés. E, ezeknek az eredményei hamarosan ismertek lesznek, és nagyon remélem, hogy az az új rendszer, ami most ö, születik, a jövőre, a rezolúciós ö, testülettel, alappal, jobb védelmi rendszerrel fog ellátni minket a jövőben. Köszönöm. Köszönöm, mivel nem Látics következik. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr. Biztos jelölt úr, két kérdéssel fordulok önhöz. Az első az a adóság szintre vonatkozik. Ez nagymértékben csökkenti a fellendítési folyamatot. Mi hogyan közelíti meg az, az üzletek csődjének kérdését, illetve hogyan gondolkozik az európai szemeszter folyamatáról. A másik pedig a másik kérdésem a kife, kifizetési rendeletre vonatkozik, illetve arra, hogy 60, illetve 90 napos határidőt fogalmaztak meg a kifizetésekre, másik oldalról azonban nehézségeket látunk a Európai Uniós költségvetésből történő kifizetések esetében, tehát a tagállamoknak történő kifizetések esetében. Hogyan kívánja megoldani ezt a kérdést? Válasz. Nos, azt hiszem, hogy jó pár a kérdés nek jó pár olyan része van, amely nem feltétlenül tartozik az én portfóliómhoz, de az egyértelmű, hogy a biztosok testületének ugye én is része leszek, és ez azt jelenti, hogy nekem is foglalkoznom kell ezekkel a kérdésekkel. Az országspecifikus javaslatok vagy ajánlások rendkívül fontosak, és előre viszik a dolgokat, azonban ez főleg Moszkovici portfóliójához tartozik, ami pedig a kifizetési szinteket illeti, igen, tudom, hogy milyen lépések történtek a kifizetési irányelv kapcsán, ez ugye ez egy külön kérdés. Hogyha vannak olyan területek, amelyekkel kapcsolatban aggályai vannak, nagyon szívesen leülök önnel, és meghallgatom ezeket, illetve föltárhatjuk közösen az itt levő kérdéseket. Hannes Fernández. Köszönöm szépen, elnök úr, üdvözlöm, Hill úr. Cervantes nyelvén fogok szólni. El, el, el señor Barnier eh, ha sido... Bárnyi úr nagyon aktív volt az elmúlt mandátum során, több mint 50 javakotási javaslatot küldött ennek a szabizottságnak, számosat ezek közül módosítottunk, és ön is ennyire aktív lesz-e, vagy ön, amiatt, hogy gyakorlatilag egy kicsit lassabban fog -e eljárni? Előttünk van a benchmarkokra vonatkozó dosszié. A benchmarkok definícióját is növelni szeretnék, viszont ezek különböző rendeletekhez kötődnek. Ön mit gondol, hogyan lehetne egy olyan egyszerű rendeletet találni, amely lefedné az összeset, vagy minden egyes benchmarkra kell egy külön rendeletet találnunk, és ez még nagyobb szabályozói önkényességet jelentene. Válasz, bármit is teszek, nem fogom felboltani a szélmalmokat, de mindenképpen szeretném követni Bányi úr példáját. Úgy vélem, hogy az egyetlen mert elmondhatok az az, hogy a jogokatás mérete miatt 400 intézkedést kell majd áttekintenem, illetve foganatosítatnom kell ezeket. Tehát az első válaszom az az lenne, hogy rengeteg részletekbe menő munkát kell ezzel kapcsolatban végezném. Ezen kívül már azt is tudjuk, hogy vannak olyan kérdések, ahol fel kell lépnünk, például a pénzpiaci alapok, a benchmarkok, vagy a strukturális kérdések helyzete, vagy az újonnan felmerülő kockázatok, vagy olyan szabályozás, amelyekre szükség van a tőkepiaci unió miatt. A megközelítésem, amely talán megválaszolja a kérdését, az az lesz, hogy megpróbálják egy érzékeny egyensúlyt létrehozni, tehát megfelelő szabályozást a rendszer stabilitása biztonsága érdekében, de ez ne legyen annyira biztonságos, hogy akadályozza a gazdasági tevékenységet. Nincs olyan célom, hogy bányi urat túlszányaljam, vagy alászányaljam. Barnier úrnak az volt a véleménye, hogy annyi jogszabályt fog létrehozni, amennyire szükség van a probléma megoldásához. Én ezt a megközelítést kívánom alkalmazni. Úgy vélem, hogy meg kell vizsgálnunk azt, amit tettünk a múltban, mit tettünk jól. Tudom, hogy Bányi úr maga is osztaná ezt a nézetemet, de majd talán egy későbbi kérdésben visszatérhetek a benchmarkokra. For the GUE. Köszönöm szépen, Mariza Mátiás következik a GUE nevében. Elnök úr, Hill úr, kérem tegye föl a fülhallgatóját, ezt szeretném megvárni. Tekintettel a vitára, Kámo is és Szervágó nyelvén szólok önhöz. Ezt már volt alkalmam elmondani önnek. Amikor a válság bekövetkezett, nem igazán voltunk szerencsések azzal az ígérettel, hogy majd rendbe jön a, rend, a pénzügyi rendszer. Az Európai Unióban csak úgy teszünk, mintha ez így lenne. Figyelembe véve azt, ami történt, ami nem történt, volna két kérdésem. Az első az LKB-ra e vonatkozik olcsó pénz áramlik onnan a gazdaságba, ami soha nem kerül a reálgazdaságba. A kérdésem a következő. Ha nincsenek állami beruházások, amelynek segítségével felendülne a gazdaság, nem látja a likviditási problémákat, amelyek aztán későbbi problémákhoz vezetnek? A második olyan kérdés, ami már több ezerszer elhangzott, a bank adósságot az államadóságtól kellene elválasztani. Elnézést, még 20 másodperc, amit befejezném. A harmadik kérdésem, válaszolna arra a kérdésre, amit kollégám fogalmazott meg, az implicit támogatásokról, amelyeket a nem teljesítő bankok kapnak? I think, first of... Nos, először is. Tekintettel az elmúlt öt év munkájára, e, elődöm részéről, és hogy nem volt ennek semmi hatása, és hogy ezt osztják itt széles körben ebben a szakbizottságban, úgy gondolom, hogy rendkívüli helyzetben kellett fellépni, amikor az volt a tét, hogy a gazdasági és monetár rendszer, a teljes bankrendszer, a pénzügyi szolgáltatások összeomlanak. De továbbra is itt vagyunk, és az, hogy megmentettük mindezt, tulajdonképpen az elődömnek köszönhető. Tudom, hogy önök segítettek ebben, de tudom, hogy ennél többet is lehetett volna tenni. De nyilván egyensúlyt kellett kialakítani, szükséges intézkedéseket meghozni, de stabilizálni a rendszert. Tudom, hogy elődöm azt hiszem azzal érvelt, hogy sikerült jó eredményt elérniük. Ami az LKB-t, illetve az állami és egyéb pénzeket illeti, meg az összes ezzel kapcsolódó kérdést, azt gondolom, hogy a tőkepiaci unió érdekében pontosan ezt kell megtennem, hogy a magánpénzek mellett állami pénzeket is találjunk. Juncker úr említette 300 milliárd eurót, hogy ne csak állami pénzeket találjunk, hanem ehhez megfelelő mennyiségű magántőkét is. Azt hiszem, hogy ebbe az irányba kell elindulnunk, elnézést, de azt hiszem lejárt az időm. Köszönöm szépen, Philip Lambert, zöldek. Hill, <coughs> welcome back. Köszönöm szépen, Hill úr, üdvözlöm. Csak egyszer találkoztunk a mai napot megelőzően, és egy dolgot mondott, ami meglepett engem. Azt mondta, hogy nem lehet, hogy olyan pénzügyi intézmények legyenek, amelyek túlságosan nagyok ahhoz, hogy kudarcot valljanak, vagy csődbe menjenek. Igaza van, kétszeresen is. Ugye nem biztos abban, hogy minden, amit a pénzügyi szektor szabályozása érdekében tettünk, az helyes volt, és igaz, mert még mindig vannak olyan intézmények, amelyek túlságosan nagyok ahhoz, hogy csődöt mondjanak. Tehát köszönöm ezt, hogy kétszeresen is igaza volt. A kérdésem a következő, milyen legfontosabb intézkedéseket kíván tenni annak érdekében, hogy ne legyenek olyan intézmények, amelyek túlságosan nagyok, túlságosan bonyolultak, összetettek ahhoz, hogy kudarcot válnak, illetve hogy az ellenőrizzük őket. Köszönöm. Válasz. Nagyon fontos kérdés ez. Már több mint egyszer találkoztunk egyébként, de egyszer találkoztunk hosszabban, az igaz. Nos, nagy kihívás áll előttünk. Ugye a, a, meg kell oldanunk az ilyen pénzügyi intézmények problémáját, tehát hogy túl nagy ahhoz, hogy kudarcot valljon, illetve túl bonyolult ahhoz, hogy ellenőrizni lehessen. Nos, mit is tehetünk? Először is meg kell próbálni a probléma kialakulását megakadályozni. Gondolok itt ugye a strukturális reformokra, meg kell próbálni a kockázatot kiiktatni erről a területről, illetve tudnunk kell, hogy pontosan hol rejlenek a kockázatok, tehát ez ugye az átláthatósághoz vezet, illetve ahhoz, hogy meg kell győződnünk arra, hogy különböző pénzügyi intézmények legyenek, nem csak a bank szektorban, hanem máshol is. Tudjuk, hogy, hogy hol vannak a kockázatok, odafigyeljünk a kockázatokra, megfelelő felügyelet legyen, illetve legyen bankmentési, szanálási mechanizmus, ott, ahol erre szükség van. Ugye a bank, banki ágazatban itt nagy előrelépés történt, de vannak olyanok, akik más területen is ezt érvényesíteni szeretnék nyitottan állok az előtt, hogy milyen lépéseket kell tennünk, és hogy hogyan közelíteném meg. Nos, célom az lenne, hogy megpróbáljak egyensúlyt kialakítani, ugye többször említettem már ezt, megpróbálnám kiiktatni a kockázatokat, biztonságos szabályozást biztosítani, ugyanakkor nem túl sok administratív terhet róni a vállalkozásokra, tehát észszerű módon kell eljárnunk. Köszönöm. Az LPP e nevében Werner Langen következik. Köszönöm szépen. Lord Hill az ön megbízó levelében elvileg ön felel a hosszú távú finanszírozásért, és hogyan értékeli ilyen értelemben az eurókötvények kapcsolatos javaslatokat. A második kérdésem az az, hogy milyen értéket tulajdonít ön a nagy gyakoriságú kereskedelemnek. A második, a harmadik kérdésem pedig az az, hogy milyen jelentőséggel bírnak ön számára a felhatalmazáson alapuló jogi aktusok, hogyan kívánja bevonni az Európai Parlamentet, milyen szerepet játszanak majd az európai intézmények, a az ESA, a Bázali Bizottság is, amely korábban állami kockázatokat nullával értékelt, viszont a PPP-ket elég nagy rizikójúnak tartotta. Hogyan kívánja majd, olyan, hogy ezzel kapcsolatban majd eljárni? Köszönöm. Well, there are a number of questions. Számos kérdést tett fel. Ezek közül némelyik eléggé technikai jellegű, amelyekre akkor tudnék jól válaszolni, hogyha találkozhatnék önnel a szolgálatommal együtt, és így elmélyítetnénk ezeket a kérdéseket. Megválaszolom a delegált atusokkal kapcsolatos kérdését. Itt követem a közösségi módszert. Úgy gondolom, hogy ezt meg kell vitatni teljes mértékben, az embereknek tudniuk kell a javaslatokat, és mindenképpen szeretném ezt nyomon követni minden egyes tekintetben. Az eurókötvényekre válaszolva, nincs igazán megfelelő tájékozottságom ahhoz, hogy válaszoljak erre a kérdésére. De biztos vagyok abban, hogy idővel megfelelő módon tudok ennek választ adni. Thank you. And now for the EF. Köszönöm szépen. EFDD következik, ismét Stephen Wolf úr. Köszönöm szépen a szót. Lord Hill, nagyon sokan szeretnék tudni, akár csak én, hogy miért van itt, mi a lényege a kinevezésének. Egyértelműen elmondta, az EU érdekében akar föllépni, nem egy ország vagy bárki érdekében. Azt hiszem ez David Cameronnek nagyon tetszik és tárgyalásainak meg akarja, meg akar tenni mindent annak érdekében, hogy a 400 rendelkezést bevezetik, hogy a tőket, piacok megfelelően működjenek, de hát sokan nem értik, hogy ez mi. De én szerintem van ennek más oka is, ez pedig az ötödik oldalán található a levelének. Juncker úr azt mondja, hogy találja meg annak a módját, hogy az EU és a nemzeti költségvetési hozzájárulások kikerüljenek a regulátorok kerül, köréből, és hogy az ágazatok finanszírozzák őket, amelyeket felügyelnek. A konzervatív párt szavazott a jelentése mellett, és pontosan ez volt benne. Én azt gondolom, hogy ez egyszerűen csak adózás a londoni City kiskapuján. Ez az egyértelmű célja ennek, és tulajdonképpen továbbra is ugyanúgy fog működni, mint korábban, minden megy majd ugyanúgy, mint ahogy eddig. Nem hiszem, hogy túl sok mindennel kiegészhethetem azt, amit eddig is elmondtam, amikor ön kérdezett. Nem igazán így látom ezt. A feladatomat remélhetőleg úgy fogom ellátni, mint része a többi biztosok testületének, és hogy a pénzügyi szolgáltatások úgy működnek, amely az itt munkálkodók legyenek azok bárhol is érdekében történjen. Erős legyen az egységes piac, a tőkepiac, lehetőségeket biztosítson a pénzszolgáltatásokkal, foglalkozókkal, bárhol legyenek is ők, és megfelelően alakuljon az üzletmenetük. E, gondolom ön ezt üdvözli, e, mert tudom, hogy erőteljes háttérrel rendelkezik a Cityben. Ezen túl nem hiszem, hogy bármi mást is el tudnék mondani, mert nem úgy tűnik, mintha érdekelni önt bármilyen válasz is, amit adok. Köszönöm. Floor to Hugbayé, SND Group. Monsieur le Président, Monsieur le Commissaire szocialisták, köszönöm. Nos, ön is azt mondta, hogy a szocialistáknak nagy része van az egyensúly kialakításában, főleg a reál gazdaságban és a kis megtakarítások terén. Szeretném tudni azt, hogy a pénzügyi tranzakciók adójáról mi a véleménye, mert a parlament ezt azért hozta, hogy pénzügyi stabilitás legyen, és a spekuláció ellen hatékonyan használjuk. Ön szerint jó eszköz ez? Másodszorban, még akkor is, ha nem öntől függ ez, de a vitában nyilván részt fog venni, nem kicsit, mi a helyzet az adó alappal és ennek a tranzakciós adónak a nagyságával? akarják-e szélesíteni, emelni. Harmadsorban nem igazán értettem válaszát Pervans Beres kérdésére, ami a az irányelvre vonatkozott. Azt hiszem, hogy ez egy nagyon fontos szabályozó, ami az ön területéhez tartozik, és nem igazán értettem a válaszát. Köszönöm. On the, uh... Ami az FTT-t illeti. Nyilván ön is tudja, a tranzakciós adóra gondolok. Moszkovici úr hatáskörébe tartozik ez, ez a kollégám asztala, és Juncker elnök úr nyilván uh, hangsúlyozta neki is, uh, hogy ez nagyon fontos dolog, és a bizottság is azzal a célral vezette be, hogy ne fragmentálódjon a pénzpiacok helyzete, és hozzájáruljanak a költségekhez, illetve a pénzpiacok hatékonyságához. A bizottság felülvizsgálta javaslatát, és 11 tagállammal megerősített együttműködés keretén belül végzi a munkát. Azt hiszem, Moszkovici úr vezeti majd ezt a munkát, és nyilván idővel, nyilván szélesebb körű tárgyalásokra is sor kerül, ezen túl pedig nem hiszem, hogy túl sok mindennel ki tudom egészíteni a pénzügyi tranzakciós adóval kapcsolatos témát. Landering. A mikrofont kérjük szépen a biztos jelölt úrnak köszönjük. Ami a pénzmosásra vonatkozó szabályozást illeti, nem vagyok benne biztos, hogy az elmúlt két hét során teljes körű tájékoztatást kaptam erről, de ami a megközelítésemet illeti, egyértelmű, hogy nagyon fontos a nemzetközi megállapodásokban is rögzíteni, hogy a pénzmosással foglalkozunk, és közös szabályok alapján lépünk fel. Ennek a részleteiben azonban nem tudok most belemenni a válaszadás keretén belül. Thank you. We are going to have a trilogue on that. So... you... Köszönöm, ezzel kapcsolatban lesz egy trialógus, és akkor majd Ashley Fox következik az ECR részéről. Afternoon, Lord. Jó napot kívánok! Az elmúlt parlamenti ciklusban jó páran közülünk a szolvencia 2-vel foglalkoztunk, és ennek javaslatnak a véglegesítése csúszott, ez a pénzügyi szolgáltatások iparágának sok pénzébe és idejébe került, ugyanígy nagy költségekkel járt a fogyasztók számára, és csak a, a jogászok, a lobbisták voltak ennek a kedvezményezettjei. Hogyan fog meggyőződni arról, hogy a nyugdíja kapcsolatos irányelv nem válik a szolvencia, az új szolvencia kettővé, és hogyan fogják figyelembe venni az eltérő nyugdíjrendszereket a különböző tagállamokban? Válasz, köszönöm szépen ezt a kérdést. Tudom, hogy a Solvency 2 elfogadása ugye nagyon elhúzódott, hiszen közben radikálisan megváltozott a pénzügyi, pénzügyi piac, és ezt figyelembe kellett venni. Alapvetően ugye fontos, hogy gyorsan lépjünk fel, és a bizonytalanságot megszüntessük, stabilitást biztosítsunk a vállalkozások számára, hogy tervezni tudjanak, és minél gyorsabbak vagyunk, annál jobb a helyzet. Ami a nyugdíjalapokat, illetve az IOPS-t illeti, nos, Kicsit eltér a kiinduló pontunk. A tőkekövetelmények nem tartoznak ide, az Ájub Szalám ugye része volt a Szolvencia 2-nek, de a 2003-as IOP irányelv felülvizsgálata most eléggé kötött, és azt hiszem, hogy ez megfelel a 2013-as parlamenti jelentésnek, tehát jó pár okból kifolyólag nem számítak arra, hogy ez a folyamat ugyanúgy elhúzódjon, mint a Szolvencia 2 esetében. Arra számítok, hogy itt más fejleményeket látunk majd. Now for the ALDE, Michael. Michael Toyer következik az ALDE nevében. Köszönöm szépen, elnök úr. Lord Hill, ön kitűnően beszélt, viszont a lényeget nem mondta. Megválaszolná Alde kollégáink két kérdését, és elmondaná azt, hogy milyen konkrét lépéseket fog tenni biztosként a tőke piaci unió létrehozásáért. Önt egy olyan ország javasolta, amely nem tagja az eurozónának, és főként nemzeti szinten szervezik a felügyeletet. Én biztosként különböző üzleti titkait tudhatja meg az Eurózóna bankoknak, a látait összeférhetetlenséget, ha igen, akkor hogyan kívánja ezt megoldani. Válasz. Először is én nem látok semmilyen fajta összeférhetetlenséget abban a ez értelemben, hogy ugyanolyan előírások vonatkoznak rá, mint Bányi úra is hogy hogyan fogom ezt megoldani, úgy gondolom, hogy a válasz az az, hogy a szerződéses kötelezettségeim, illetve az az eskü, amit majd remélhetőleg letehetek a bíróságon, ezek nem olyan dolgok, amelyeket könnyen lehet venni. Itt erkölcsi és jogi kötelezettség is van, és ez az az alap, amelyen én el fogok járni ami a tőkepiaci uniót és annak a részleit illeti. Én már elmondtam a lehetséges területeket. Háromszáz milliárd eurós befektetési terve van Juncker úrnak, lesz egy hosszú távú befektetési alap is, ez az egyik része ennek. megfelelő prudenciális keret is lesz a az értékpapírosítási eszközök esetében. Én ösztönzöm a befektetést a magas minőségű értékpapírosításban, hogyan tudjuk végrehajtani a KKV-k növekedését úgy, hogy azok a piacok vonzóbbak legyenek. Tudom, hogy a MIFID 2 intézkedéseit is végre kell hajtani, ezt bele kell tenni a KKV növekedési piacok végrehajtásába. A KKV hitelinformációjáról is beszéltem már korábban. és a magánbefektetések területén is lehetnek majd még fejlemények. Néhány hét alatt nem lehet a teljes tervet kidolgozni, néhány elemet említettem, de ahogy mondtam, én inkább időt szánok erre, és egy józan, gyakorlatias módon ö, járok el. Ezt a Lange az LPP e nevében. Köszönöm szépen, Lord Hír. Örömmel hallottam, hogy nem különösebben hisz abban, hogy egy dolgot rá lehet húzni mindenkire. Mert én sem, és a holland szavazók sem. Biztosíthatom önt arról, hogy a holland nyugdíjrendszer, ami egészen másképp szerveződik, mint bármelyik más, ilyen harmonizációnak nem lesz áldozata, tehát nem lehet ráhúzni ugyanazt a kaptafát, mint bárki másra. Másodszorban nagyon sok kollega kérdezett öntől az alternatív hitelforrásokra, főleg a KKV-k számára. Örömmel hallottam megjegyzéseit arról, hogy milyen fontosak a KKV-k az EU-ban. Egy konkrét esetre szeretnék rá kérdezni, az operatív hitelintézetekre, amikor a vállalkozók egymástól hiteleznek. Ma pontosan ilyen rendszabályozás folyik az ő esetükben is tehát alulról felmenő megoldás, megközelítés az, amit ön is támogatna? Mert egyébként nem férünk hozzá ilyenfajta hitelhez, ez pedig fontos, és ez létezik például Amerikában. Köszönöm. Most tökéletesen egyetértek ezzel a megközelítési elvvel, mindkét példa alátámasztja ezt. Azt hiszem, hogy el kell kerülnünk valóban azt a helyzetet, hogy a kisebb közösség alapú ö, szervezetek, amelyekre utalt, ö, ilyen kezdeményezéssel ne élhessenek, ö, ö, például a tőkepiacok vonatkozásában, ami a nyugdíjakat illeti. Visszatérve az előző kérdésre, Fox úr tette fel, ö, azt hiszem, általánosságban más megközelítést képviselünk összességében, de tudatában vagyok már most is annak, hogy meg kell találni minden területen a megoldást, olyat, amely a különbözőségeket elismeri a különböző piacokon, és a lehető legjobb megoldást találjuk meg amely a lehető legtöbbeket kielégít. Now, Molly Scott Cato for the Greens. Thank you. Molly Scott Cato következik a zöldek részéről. Köszönöm. Az írásos válaszában megemlítette, hogy a parlamenti ciklus egyik fontos része az um, Európai Unió és az USA kapcsolatok uh, újra tárgyalása. Most a pénzügyi kérdések esetében sok uh, kihívást támasztott az USA eddig, erre számíthatunk a jövőben is. Ugye potenciális konfliktusokra rákérdeztek már a meghallgatás során. Én konkrétan arra szeretnék rákérdezni, hogy uh, hogyan fog eljárni ebben az adott esetben. A City az egyik legnagyobb nem eurozóna pénzügyi központ, és figyelembe véve ezt gondolom a benchmark, a pénzügyi alapok, a derivatívák és így tovább a részletes másodlagos jogszabályok esetében itt különböző vélemények érvényesülnek, hogyan fogja ezeket összeegyeztetni. Volt miniszterként, hogyan látja, hogy milyen szerepe lesz az Egyesült Királysággal kapcsolatos tárgyalások során? Well, I have a pretty, um... Válasz. Nos, elég egyszerű a válaszom. Európai biztos kívánok lenni, a feladatom pedig az, hogy teljesen járja kell, a lehetőségeim szerint, legyen szó reformfolyamatról, illetve a brit kormány és más tagállamok közötti tárgyalásokról. Véleményem szerint ez őket érinti, tehát a brit kormányt, ez a véleményem, ezért nem igazán, nem, nem gondolom, hogy itt összeférhetetlenség lenne, vagy érdekek ütköznének. Európai biztonsként kívánom végezni a munkámat. Köszönöm szépen az EFT nevében Márko Czanni. Köszönöm a szót. Amikor Juncker úr bevezette, be, bejelentette a biztosok listáját, akkor ez eléggé politikai szatíra képét öltötte, hogy ezt már hallottuk a lehető perverzebb és ellentmondásosabb az ön személyének kiválasztása, ami a pénz szolgáltat, pénzügyi szolgáltatásokra vonatkozik, ezt egyszerűen a parlament nem tudja elfogadni, hiszen óriási az érdekellentét. Olyan országból származik, amely nincs az eurozónában és egyáltalán nem azokat az érdekeket képviselni, amiket kellene. Végül pedig mi mindig is a, a spekulátorok érdekeinek védelme ellen léptünk fel, teljesen pártatlannak kellene pedig önnek lennie, és úgy gondolja, hogy elég a fellépni csak a, a részvényesekkel, hogy mindenkit kielégítsenek? Az európai állampolgároknak igen erőteljes kételjei vannak az ön személyét illetően. Köszönöm. I think, first of all, as I've already said, you ask. Először is mindenki azt mondta, hogy amit ön is, hogy hol vannak a részvények. Hát nem vagyok abba biztos, hogy vannak még ilyen nagy csomagok, ott voltak, amely azon vállalat tulajdona volt, amely, amely hozzám tartozott, de mint említettem, ezt eladtam, és már nincsenek részvényeim. Nem fogadom el azt a jellemzést, amit ön adott sem a munkámról, sem a hátteremről, sem a hazámról történetesen. És ahogy már korábban is elmondtam, egyértelmű és világos az elképzelésem, mind a szerződések értelmében, mind az eskü, az ünnepélyes eskü vonatkozásában, úgyhogy semmi érdek ellentét nincs, ezt nem fogadom el, és ha van, lesz rá lehetőségem, feladatomat mindenképpen az Európai Unió érdekében fogom ellátni. Köszönöm. Stiller. Catherine Stiller következik az SND részéről. Köszönöm, köszönöm szépen. Juncker úr szeretné, hogyha a rendelkezések félelme veszik a, az, a fogyasztók, illetve a, a kisebb befektetők érdekeit. A statisztikák szerint csak 25%-a az állampolgároknak bízik a bankokban, amivel egyetérthető, hogy elég alacsony arány. Mit fog ön tenni annak érdekében, hogy az EU állampolgárok bizalmát visszaszerezze a banki rendszerek, eh, illetve a pénzügyi eszközök irányába? Hogyan kívánja ön biztosítani azt, hogy a legmagasabb szintű fogyasztóvédelem lesz megvalósítva horizontálisan a pénzügyi eh, szolgálatok, szolgáltatások során, illetve a rendeletekben is? Um, Köszönöm a kérdéseit. Forgive me. Um, I think Úgy gondolom, hogy rendkívül fontos pontot vetett fel, és ahogy jeleztem a bevezetőmben, úgy gondolom, hogy koncentrálni kell a fogyasztói érdekekre az elkövetkező öt évben. Ez rendkívül fontos. Az elmúlt öt évben is ezt tettük, viszont a rendszer kapacitása, a szolgáltatások, a szolgálatok kapacitását, ezen szabadság kapacitását arra kellett szánni, hogy megmentsük a pénzügyi rendszert. A krízist legyőztük, most már több időt tölthetünk azzal, hogy elgondolkodjunk azon, hogyan tudunk több előnyt elérni a fogyasztók, illetve az állampolgárok számára. Gyakorlati szempontból, hogyha például a biztosítási termékekre gondolunk, az autó biztosításra, a ház, az ingatlan biztosításra, amely eléggé különböző piaconként. Néhány részén a piacnak többet kell fizetni, mint máshol, sokkal később lehet megkapni a visszatérítést. Úgy gondolom, hogy ha a gyakorlati módjára gondolunk annak, hogyan tudunk előnyöket elérni, az tényleg kitűnő lenne korábban nagyobb átláthatóságot adtunk a fogyasztóknak. Az emberek most már tudják, hogy mit írnak alá. Úgy gondolom, hogy az olyan pénzügyi szolgáltatások, amelyek jutalékot kérnek, az is egy olyan kérdés, amit meg kell vizsgálni, Tudni kell, hogy milyen díjakat kell megfizetni. Úgy gondolom, hogy nagyon széles körű terület ez. Várom az IMCO részéről is a javaslatokat, de úgy gondolom, hogy az elkövetkező évben tényleg ezzel nagyon is foglalkoznunk kell. Case Wimborne, ECR. Thank you, Lord Hill. Köszönöm szépen, LCR. Köszönöm, Lord Hill. Egy második kérdésem most már szakmai jellegű lesz. Az Ekonban az elmúlt öt évben dolgozom, és különös tekintettel a jogi területre volt egy harmadik országra vonatkozó rendszer, ami általában ellentmondásos. A kérdésem a következő. Annak érdekében, hogy ezek a rendszerek mindenképpen működjenek mindenütt, egy úgynevezett omnibus irányelvre gondolt? és hogy ezek teljesen logikusan működjenek, főleg a piacra vonatkozó kérdések esetében. a kérdőívben azt mondta, hogy az úgynevezett clearing house-ok fontosak lennének, illetve hogy a nem banki hitelezés is. Ön hogyan képzeli ezt el? Well, thank you for that. I mean, in terms of the idea of... Köszönöm szépen. Ami ezt az úgynevezett omnibus irányelvet illeti, nem föltétlenül ezen töprengtem most az elmúlt két hét során, de érdemes elgondolkodni rajta. Azt hiszem már korábban utaltam arra, hogy mi lenne az általános megközelítésem a rendelet vonatkozásában Nevezetesen, hogy logikusan összehozni egy csomó tevékenységet több területről. Azt gondolom, hogy részben a szakmai jelleg miatt, részben pedig a volumen miatt egy csomó minden más és más jogi alapból származik. Úgyhogy ezt valahogy össze kell fésülni, és ez nem könnyű. Általános szabály az, hogy minél egyszerűbb valami, annál jobban működhet, úgyhogy szívesen belemennék ennek a részleteibe. Ami az úgynevezett Central Counterparty Clearing-et illeti, Ami a szabályainkat illeti, nem igazán ö, kielégítő a jelenlegi helyzet. Ez azonnali kihívás, amit nyilván meg kell valahogy oldanunk. Jó lenne, ha hasonlóképpen járhatnánk el, mint az amerikai kollégák, de ahhoz ugyanolyan jó szabályokat kell alkotnunk. Nagyon fontos kérdések ezek. Tudom, hogy Barnier alelnök úr foglalkozott a kérdéssel, megpróbálta megoldani, és az ő nyomdokaiba kívánok lépni a központi szerződő fél csoportok esetében. Um, Köszönöm szépen, biztos jelölt úr, szeretnék visszatérni az összeférhetetlenség kérdésére. Sokan a szakbizottságból aggodalmuknak adott, adtak hangot hogy a City-ben érdekei vannak, és ugye természetesen itt jelentős szakmai és személyes hálózatokat épített ki. Meghallgattam az ön támogatóit, és ők annak a reménynek adtak hangot, hogy támogatni fogja a pénzügyi szolgáltatásokkal kapcsolatos szabályok elfogadását. Nem gondolom, hogy a kevesebb jogszabály az feltétlenül jó. A kérdésem a következő. A pénzügyi szolgáltatások esetében milyen szabályokat nál látja azt, hogy reformra van szükség, vannak-e olyan szabályozási területek, amelyeket gyengíteni kellene, van-e olyan, amelyeket erősíteni kellene, és a végső kérdésem, a fogyasztók bizalmát hogy kívánja kiépíteni a pénzügyi ágazatban, az ő érdekeit hogyan fogja, hogyan fogja érvényesíteni, hogyan fogja ezt prioritásként kezelni. Válasz. Nos, egy-két kérdéssel korábban beszéltünk arról, hogy nagy hangsúlyt fektetünk a fogyasztókra, az állampolgárokra, és gyakorlati előnyt kívánunk szolgáltatni számukra a pénzügyi szolgáltatás területéről. Ez a célom. Másodszorban, ami az általános megközelítést illeti, a szabályozást illetően, azt hiszem azt mondta, hogy ön nem gondolja úgy, hogy a kevesebb szabályozás az feltétlenül jobb lenne. Nos, én is egyetértek ezzel. Véleményem szerint a lényeg a következő, megfelelő mennyiségű szabályozásra van szükség. Láttuk, hogy mi történik akkor, hogyha, amikor nem volt kellő mértékű a szabályozás, tehát kérem, ne ne adjanak a számba olyan megfogalmazást, amelyet nem tartok helyesnek. Tehát megfelelő egyensúly kell a szabályozás területén ahhoz, hogy megfelelően működjön a gazdaság. Nem mondtam olyat, és nem gondolom azt, hogy, hogy mindent tűzre kellene vetni, nem, annyit mondtam, hogy észszerűen, racionálisan kell megvizsgálni az érvénybe levő szabályozásokat. És van is már erre vonatkozóan rendszer a jogalkotási folyamatban, tehát egy felülvizsgálati rendszer, ezt kell követnünk. Én annyit mondtam, hogy oda kell figyelni arra, hogy egyensúly legyen, és ennek az az oka, hogy hogyha van olyan terület, ahol gyorsan kell reagálni nagy nyomás alatt válsághelyzetre, mindig mindenki a lehető legjobban kíván eljárni, de nem mindig találunk jó megoldást. Ami pedig a szitit illeti, az ön által festett képet én nem ismerem föl, eladtam a vállalkozásomat mintegy 8 évvel ezelőtt, és 5 évvel ezelőtt teljesen kiszálltam belőle, tehát itt nem a City of London képviselőjeként ülök. Philip de Bach. Philip de Bakker teszi fel az utolsó kérdést az Alda részéről. Köszönöm szépen, az a dolgom, hogy most a el nem vart szállakat egy kicsit még felhozzam. A bankunióról szeretnék beszélni, már ő is említette. Kérdésem az az, hogy bevezeti-e az utolsó pillérét a bankuniónak az európai szintű bankbetéti biztosítási rendszert nem a specifikus dolgokat a KKV-kre vonatkozó kérdésekről, úgy gondolom nagyon sok szabályozás van itt, ez fontos. Konkrét a kérdésem, önnek milyen prioritásai vannak? El, megpróbálja el mozdítani az akadályokat a piac elől, milyen prioritásai vannak a MIFID kapcsán, mit, fog, mit kívánna megváltoztatni. Ugyanez vonatkozik a IPO-kra is, az IPO piacunk alulfejlett, milyen akadályokat kell elmozdanak érdekében, hogy hozzá lehessen férni a tőzsdepiacokhoz, tőkét lehessen szerezni. Tehát konkrét kérdések voltak, konkrét válaszokat várok erre. Well, first of all on... Először is a bankunióra hadd válaszoljak. Attól tartok, nem tudok mást választ adni a korábbi válaszaimhoz képest, amit mondtam a bankbetét biztosítási rendszerről. Nem egy igen-nem válasz lesz ez működőképességgel, kell tennünk a rendszert, és úgy gondolom, hogy az idők során majd megvizsgáljuk ennek a hatékonyságát, és meg kell vizsgálni azt is, hogy változtatni kell -e ezen. Szeretnék segíteni, de nem tudok egyértelmű ütemtervel szolgálni. Ami a tőkepiacuniót illeti, azok a fajta példák, amiket mondott, és azok az akadályok, amiket szeretnének leküzdeni, azok pont azok a területek, ahol véleményem szerint vizsgálódnunk kellene. De két hét után, és hogyha jóváhagyják a jelölésemet, nem sikerült eh, még olyan szintre eljutnom, hogy pontosan meg tudjam mondani azt, hogy ezt a rendeletet, vagy azt a rendeletet kívánom megváltoztatni. Úgy vélem, hogy le kell küzdenünk az azonosított akadályokat, és utána pedig gyakorlati megoldásokkal kell szolgálnunk. Meg kell vizsgálni ezt, hogy meg, meg kellene változtatni a dolgokat, a szabálykönyvet kell kiterjeszteni, vagy nem. Én azt mondanám, hogy önökkel együtt szeretnék ezen munkálkodni. Szerintem nyílt viták lehet erről, és utána pedig egy ütemtávat kell létrehoznunk. Korán kell kezdenünk a munkálkodást a magas szintű értékpapírosításon, és lépésenként tudnak együtt haladni. Uh, Köszönöm szépen, szeretnék köszöntet mondani a képviselőknek kérdéseikért, a ö, biztos jelölt úrnak válaszaiért, most pedig a biztos jelölt úr rövid záró nyilatkozatot tehet, maximum 5 percben, azt hiszem, hogy néhány percet azért még ehhez hozzátehetek, mert látom, hogy eléggé fegyelmezetten betartja rendelkezésére álló időt. Úgyhogy így visszatérhet egy-két olyan kérdésre, amire nem volt ideje kimerítően válaszolni. Biztos jelölt úr, az öné a szó tehát a záró nyilatkozat jogán. Köszönöm, elnök úr! Köszönöm a szakbizottság tagjainak is, nagyon hálás vagyok önöknek ezért a meghallgatásért. Remélem, hogy önök is úgy érzik, hogy volt lehetőségük feltenni azokat a kérdéseket, amelyeket akartak. Azt ígérték nekem, hogy fair lesz a meghallgatás, úgy gondolom, hogy ez így is volt. Remélem ez önökre is igaz, hogy meg tudták kérdezni mindazt, amit szerettek volna feljegyeztem mindazokat a megjegyzéseket, amelyekkel bizalommal ö, fordultak hozzám, ö, bizonyos területeken, ahol ígértem, utána nézek ö, további részleteknek. Ami a portfóliót illeti, a prioritásokra szerettem volna koncentrálni, és hangsúlyozni azt, amit remélhetőleg fogok tudni tenni. Ez remélem megfelel egy csomó dolognak, amit önök is említettek. Először is a végrehajtás terén, hogy befejezzem azt a munkát, amit elődöm kezdett el, és ez a szakbizottság, hogy a stabilitás visszálljon a pénzügyi ágazatban már az első naptól kezdve nagy energiával szeretnék ennek a munkának nekifogni, hogy a bankunió realitásá váljon minden területen. Az volt az érzésem az ülés alapján, hogy többségük azt szeretné, hogyha ezt a munkát be is fejezném, ezen kívül azt is, hogy az Európai Parlament továbbra is részt vegyen ebben a folyamatban. Mindenképpen ez a szándékom nekem is, mindkét területen. Azt hiszem az értékelés, a végrehajtás és a felülvizsgálat is felmerült. Azt hiszem, hogy nincs értelme a közös szabályoknak, hogyha nem kerülnek végrehajtásra. De azt hiszem, hogy ezeket felül is kell vizsgálni. Ezen kívül továbbra is oda kell figyelnünk az új kockázati forrásokra és ezekkel kapcsolatban már volt bizonyos munka, ami beindult, hogyha például a túl nagyobb bankok területén, de a nem banki megoldások vonatkozásában is, ahol egyértelműen G20-as mandátum született. Nos, azt hiszem az Econnak az a véleménye, hogy biztosítanunk kell azt, hogy a szabályok alkalmazhatóak legyenek, mégpedig zöggenőmentesen a nemzetközi piacokon is. Úgyhogy ebből kiindulva úgy gondolom, hogy végül is vannak jóváhagyott nemzetközi normáink, és ha ezek már léteznek, akkor próbáljuk meg utolérni az Egyesült Államokat és a pénzügyi szolgáltatásokat a TTIP-be vegyük be, ami a fogyasztókat illeti nagyon sok dolog felvetődött, hogy mennyire fontosak a fogyasztók, és hogy a pénzügyi szolgáltatásokat úgy kell felhasználni, hogy őket állítsuk az érdeklődés középpontjába, még jobban, mint eddig, ezzel egyetértek. Talán ez úgy indulhatna, hogy a fogyasztói szervezeteket összehívjuk, hogy megbeszéljük, hogy hogy lehetne jobban megszervezni a pénzpiacokat, talán a biztosítást is felvethetnék, mint kérdést a bankokat, ebben nyilván a szakbizottság is kivenni a munkáját. Aztán volt egy nagyon fontos terület még a munkahelyek és a növekedés. A legnagyobb veszélye a stabilitásnak, és tudom, hogy a stabilitás rendkívül fontos mindenki számára. Én úgy látom, hogyha nem elegendő a növekedés üteme és a foglalkoztatottság mértéke, ez a legnagyobb veszély, de nyilván a növekedést nem szabad elfelejtenünk, amikor ezekre gondolunk. Nagyon sok kezdeményezés született, ennek köszönhetően remélhetőleg sikerül majd a pénzügyi szolgáltatásokat megfelelő irányba terelni a 28 tagállamban mert hangsúlyozni szeretném, ez a 28 tagállam számára születő projekt. Nagyon remélem, ezt majd együtt fogjuk tudni kidolgozni. Rövid távon, ahogy említettük, ezen a területen remélhetőleg Jean-Claude Juncker eh, a 300 milliárdos eh, befektetési eh, programját is elkészíti, és reméljük, hogy a pénzügyi szolgáltatási rendszer is betölti itt feladatát. Végül pedig egy másik dolog, ami felvetődött a pénzügyi szolgáltatások, illetve saját személyem kapcsán, az átláthatóság kérdése. Úgy gondolom, hogy mint fogalom az átláthatóság központi szerepet kell, hogy betöltsön a megfelelő banki működés, de az én remélhetőleg kialakított kapcsolatom terén is önökkel. Lehet, hogy a lényeget illetően nem értünk egyet, de soha nem fogunk nem egyet érteni abban, hogy én nem ö, ö, feleltem meg az átláthatósági, kölcsönös bizalmi és tisztelet ö, kritériumoknak. Remélem, hogy egyértelmű volt, amit el szerettem volna mondani önöknek. Pragmatikus európai politikusnak érzem magam az olyannak, aki inkább a tettek mezején szeret tündökölni, mint a szavak virágaival dobálozni. Amit eddig a politika terén elértem, azért siker, azért sikerült, mert együtt dolgoztam a kollégáimmal a különböző politikai pártok képviseletében. Ha megerősítenek kinevezésemben, így kívánok eljárni önökkel is. Végezetül úgy gondolom, hogy elég nagy felelősség hárul mindannyiunkra az a kontinensünk történelmének igen fontos pillanatában. Azt hiszem, hogy az állampolgárok azt szeretnék, hogyha jobbra fordulnának a dolgok, és azt hiszem, hogy itt mi is felvállalhatjuk szerepünket ennek érdekében. Nagyon remélem, hogy lesz alkalmam együtt működni önökkel, hogy ezt a felelősséget közösen vállaljuk fel, és hogy mindent megtegyünk annak érdekében, hogy a pénzügyi szolgáltatások megfelelő szabályok alapján mindenki érdekében működnek, és növekedő gazdaságot eredményeznek, amelynek segítségével szembenézhetünk az alapkihívással, hogy legyenek munkahelyeink, segítsünk az állampolgároknak, és így visszaszerezzük az állampolgárok bizalmát az Európai Unióban, és megbetonozzuk az Európai Unió jövőjét is. Köszönöm szépen a figyelmüket! Thank you. Mr. Köszönöm szépen, biztos jelölt úr. Most pedig a koordinátorok ülése következik majd zárt, ül, zárt ülés keretében fél hat és hét óra között. Hadd üdvözöljem azonban most Sharon bowles elődömet. Hadd mondjak köszönetet Jonathan Hillnek és mindannyiuknak, az ülést lezárom.